Please take a seat. Dear colleagues, dear colleagues, welcome. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A napi rendet mindenki megkapta, nincs változtatási kérelem, úgyhogy akkor ezt elfogad, el tudjuk fogni. A Kont News-ban megtalálhatják a nyelveket, és webstreaminggel közvetítjük az ülést, mint mindig. Ineznek adom meg a szót. Igen, a napirend tervezettel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy két dolgot is igazából. Egyrészt tiltakozni szeretnénk, hogy délután háromkor egy hétfői napon szavazunk, a hétfőn nem megfelelő nap a szavazása, mert nagyon sok képviselő messziről érkezik, nagyon nehéz ideírni három órára délután, nem mindig jó a légi összeköttetés egyéb európai városokkal, plusz még egy Strasbourg utáni héten is vagyunk. A második dolog pedig 8-as napi rendi pont, van egy prezentációnk, ugye egy, egy budget bizottsági előadóról van szó, Holmájer asszony. Én ezt kérem, nem értem a büdzsének a felelőse, miért a büdzsé bizottság előadója miért jön el ide a kontba előadni? Ez nagyon furcsa valahogyan. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha nem itt adná elő a véleményét, hanem a büdzsé szakbizottságban, hiszen akkor nem rabolná ezzel az időnket. Nos, igen, ami a szavazást illeti, azt gondoltuk, hogy minden frakciónak ugyanaz a problémája, az esélyegyenlőség és az esélyegyenlőtlenség mindenkit egyformán érint, ezért csináltuk ezt így, és így a napi renden, napi be kell tartani, A mentesítés és a regionális politika mindkettő nagyon fontos téma, és nem tudtuk, hogy pontosan időben ez hogy jön ki. Minden esetre megpróbáljuk úgy csinálni, hogy a képviselőknek mindenkinek jó legyen, de ez persze nem mindig sikerül, hát ezt tudomásul veszem. A nyolcas pont, a Költségvetési Bizottság ezt a véleményt már megszavazta, de volt egy konkrét probléma, és Holmeyer képviselő asszony a költségvetési ülés alatt azt kérte, hogy a KONT bizottság foglalkozzon ezzel a témával, és ezért, mivel ma még volt 30 percünk, ezt napirendre vettük. Azt hiszem, hogy azután, amit a Költségvetési Bizottságban láttam, ez egy költségvetési ellenőrzési téma, és ezt szorosan figyelemmel kell kísérni, és ezért van ez a napi renden. Köszönöm a megértésüket, és biztos vagyok benne, hogy megértést tanúsítanak, és látni fogják, hogy miért van a mi napi rendünkön ez a téma, amikor a Holmájer asszony ezt felveti. Akkor a hármas napi rendi pont következik, mégpedig szavazás egy jelent véleménytervezetről. Um, 2020 utáni több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése, ez a Költségvetési Bizottság jelentése. A jelentéstevő szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó, köszönöm szépen, elnök asszony! Ez egy fontos vélemény. Szavazzunk, csak egy technikai kiigazításra van itt szükség a szavazólistán, hogyha a hatos módosító javaslatot elfogadjuk, akkor a kilences oka fogyott. Ha a hatost elfogadjuk, akkor a kilences oka fogyott. Lesz még néhány módosítás a néppárti szavazólistába, de most ezzel nem akarok senkit untatni. Akkor ezzel rátérünk a, a szavazásra, kiosztottuk a listát, egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Vagy mégsem, ellenőrizzük a négyes módosító javaslatot. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyforma ö, szavazatszám mellett. Ötös módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Hatos. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, 8-ast. Szerintem elfogadtuk, valószínűleg. Elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Jó. 9-es módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15 mellette, ellene tartózkodás a 15-öst ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 17 ről nem szavazunk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 20 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 28 mellette, ellene tartózkodás 28 est ellenőrizzük, Lezárom. Elutasítva. 29-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 50 mellette, 50-től 53-ig mellette, ellene tart, nem ezt ellenőrizzük, 50-től 53-ig ellenőrizzük Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, 54. Lezárom a szavazást. Elutasítva 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-57 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 56-57, ugyanaz a többség, 56-57 elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette, ellene tartózkodás eh, elutasítva. 59, ellenőrizzük, 59-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-asról nem szavazunk. 61-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette. Mellette tehát ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 65 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 66 mellette. Ellene tartózkodás 66-os tudjuk ellenőrizni? újabb és újabb kollégák érkeznek. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 68 és 69 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, másik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette, ellene tart, 70-es ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 72 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 73 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 74-75 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 76 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as két részben e, szóbeli módosítással, első rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, 82 első rész, ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk. Lezárom a szavazást, de elfogadtuk. Még jó, hogy ellenőriztük. Már szóbeli módosítás és második rész mellette. Nem, most a második rész, második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk ugyanezzel a többséggel. Jó, ellenőrizzük. 80-as módosítás második rész. Megnyitom a szavazást. 80-as második rész. Elfogadtuk. 82-es mellette, ellenet tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette, ellenet tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellenet tartózkodás, elutasítva. Nyolcvan négyesről szavazunk, ellenőrizzük, 84-es törlés, lezárom a szavazást, elutasítva. 85-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 87-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, Második rész. 87-es második része. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as mellette. Ellenet tartózkodás elutasítva. 89-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 89-est. 89-est. Nem, a 90-est. 90-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 91-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 96-os is itt volt, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette, 97-est ellenőrizzük, jó, 97-es, nem világos a szavazólista, még ketten hiányoznak, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ez a 97-es volt. 99-es mellette. Nem, 98-as jön. Igen, 98-as jön. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 99 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 100-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 102 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 104 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 105 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 108 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 109 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. A 109-est ellenőrizzük, kéri az elnök. 109-est ellenőrizzük, ellenőrizzük, Akkor ezzel elutasítottuk, elnézést, és akkor a záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 10-8 ellenében. Köszönöm szépen. Willkommen zur Reform des äh, Eigenmittelsystems der EU saját források rendszerének reformja következik. Stechowski kolléga jelentéstevő, kérje a szót a jelentéstevő, parancsoljon. Köszönöm szépen jelentést, köszönöm szépen elnök asszony. Kiváló együttműködés jött létre a frakciók között, ennek eredményeképpen jött létre a jelentés, ennyit szeretnék csak mondani, most szerintem azonnal kezdjük is meg a szavazást. Kiváló volt az együttműködés, még egyszer mondom, és köszönöm mindenkinek. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva ötös, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva hatos, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva hetes, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva nyolcas, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva kilences, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizhetjük a kilencest? Ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 17-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18-as, okafogyottá vált, 19-es, szintén okafogyottá vált, 20-as úgy szintén, 21-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 22, 23, 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 26 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 26-os módosítót. Lezártam elutasítva. 27-es mellette, ellene tartózkodók el, elutasítva, 28 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 30 okafogyatta vált a kettes kompromisszummal, 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 33 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Rendben, ellenőrizzük a 33-as módosítót. Lezártam. Egyértelműen elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette, e, okafogyottá vált, 38 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodók. Tudjuk ellenőrizni a 41-est? Szerintem elfogadtuk. Nem, nem. Lezártam az ered, a, a szavazást, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 44, okafogyottá vált, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A hármas kompromisszumot ellenőrizzük. Lezártam. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel a szavazás végéhez érkeztünk. A tervezet egészéről szavazó módosított formájában név szerint a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, 17 egy arányban elfogadva gratulálok a jelentéstevőnek. Haladunk tovább a napi rendben. Bei Tagesordnungspunkt Nummer 5, Entschuldigung, Nummer 5, die ähm, Anhörung von der Regionalkommissarin. Ötös napi rendi pont. Korina Kretszó meghallgatása következik. Öt perccel a menetrendelőt járunk, de remélem, hogy itt van már a biztos asszony. Megnézni valaki, hogy itt van-e? MIA, Missed in Action. Genau, genau. Wann können wir denn mit dem Erscheinen der Frau Kommissarin rechnen, verehrte Kommissionsbeamte? Tisztelt bizottsági képviselők, mikor számíthatunk a biztosasszony megjelenésére? Mikor számíthatunk arra, hogy megjelenik a biztosasszony? Folytatjuk az ülést. Szeretettel üdvözlöm Kretszó biztosasszonyt, aki a regionális ügyekért felelős, és üdvözlöm Ivanová asszonyt is, aki a szembevőszék részéről van itt. Gratulálok önnek, Ivanová asszony, ahhoz, hogy a plenáris megerősítette a posztját a múlt héten, és most meg is adom a kollégának, az illetékes kollégának a szót. Thank you very much, Madam Chair, Madam Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ma önöknek a, az éves jelentésünk hatos fejezetét. Ez a 2016-os évre vonatkozik, az 1B fejezetre vonatkozik, és a gazdasági kohéziós politikára és a területi kohézióra vonatkozik. Köszönöm a bizottságnak a kiváló együttműködést, amely a folyamat egészét jellemezte. Azonnal a főbb tényekkel kezdeném, ami a szabályszerűséget illeti. 2016-ban 36 milliárdos volt az auditált populáció fejezetre vonatkozólag, 6,7 milliárd a kohéziós alapra vonatkozott, és több mint 8 milliárd az ESF-re. A bizottság és a tagállamok közösen kezelik ezeket a forrásokat, és 2016 volt az utolsó olyan éve, amikor is a 2007-2013-as programozási időszak programjait auditáltuk. 180 tranzakciót ellenőriztünk, beleértve 12 megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközt is. Az egész fejezetre vonatkozólag 4,8%-ra becsültük a hibaarányt. Ez alacsonyabb, mint az 5,2%-os hibaarány, amely az előző évet jellemezte, ez még mindig jelentősen meghaladja a 2%-os anyagi küszöböt. Ennek a hibaarány becslésnek a alapját az a 25 hiba képezi, amely a mintában felbukkant. A legfőbb hibatípusok a nem támogatható költségek, ezek teszik ki a 42%-át a hibáknak, súlyos hibák a közbeszerzésben 30%, nem támogatható projektek és tevékenységek 28%. Szeretném felhívni a figyelmét elnök asszony néhány fontos aspektusra, amelyet kiemeltünk az ezévi fejezetben. Először is az egyszerűsítéssel kezdeném. Az elmúlt öt év során 135 tranzakciót vizsgáltunk. Ezek olyanok voltak, amelyek az egyszerűsített költségbejelentési eljárással éltek, ezek az ellenőrzött tranzakciók 20%-át tették ki, és nulla számszerűsíthető hibát találtunk ebben a 135 tranzakcióban. Ez azt jelenti, hogy az egyszerűsített költségopcióval élő projektek esetében valószínűtlenebbek a hibák. A 2014-2020-as programozási időszakban a tagállamokat arra biztatjuk, hogy éljenek az egyszerűsített költségopciókkal a kohézió területén. A második fontos eleme ennek a fejezetnek a támogathatósági időszak kibővítése a pénzügyi eszközökre vonatkozólag. Tudom, hogy többször felmerült már ez a kérdés az előző évek során. Röviden annyit mondhatok, hogy 2015 áprilisában az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ezt a támogathatósági időszakot 2015. december 1-től 2017. március 31-ig bővíti ki egy bizottsági döntéssel, ahelyett, hogy a parlament és a tanács elé terjesztene javaslatot a vonatkozó szabályozás módosítására. Ez a harmadik év a sorban, amikor mi számvevőszékként kiemeljük a jogi értelmezés ügyét. Vélhetően 2,5 milliárd eurót tesz ki a vonatkozó összeg, amely erre a meghosszabbítás, ennek a meghosszabbításnak köszönhető. Ugyanakkor ezt nem vettük be a hibarány számításába, mert nincs kihatással az EU költségvetésének egészére, és nem teszi lehetővé az összehasonlítás sem az előző évekre vonatkozólag. Egy fontos aspektus a nemzeti hatóságok kinevezése. Harmadi, harmadsorban jelezzük az elmúlt évek vonatkozásában azt, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban haladék következett be, illetve hátralék. Az Európai Bizottság csak 0,7%-át kapta meg az allokációnak a tagállamoktól. 2017 közepén a költségvetés végrehajtásában a hátralék nagyobb, mint volt ez az előző időszak azonos időpontjában. Ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a tagállamok csak 77%-át nevezték ki a kohéziós alapokért felelős programhatóságoknak. Egy másik fontos aspektusa az ellenőrzésünknek az Európai Bizottság 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó terveinek a jogi keret nagyon sok újítást hoz, nagyon sok pozitív újítást. Van például egy olyan rendelkezés, mi szerint szisztematikusan visszatartják 30%-át az időközi kifizetéseknek, és más egyéb fontos intézkedések is vannak. A tagállami Audit hatóságok által bejelentett hibaarány 20 százalék alatt marad. Mi szenvedőszékként tudomásul vettük a 2017-es évre vonatkozó változásokat, és egy kísérleti projektként, kísérleti gyakorlatként a kohéziós alapokat, kohéziós pénzeket megpróbáljuk már az új eljárásnak megfelelően elemezni. Biztosíthatom önöket, hogy arról, hogy megbízható eredményeket fogunk továbbra is az önök számára eljuttatni. Nagyon fontos, hogy az EU-s költségvetést a szabályoknak megfelelően hajtsák végre, ez nagyon fontos. Egy második lépésben azonban a hatékonyság, az eredményesség és a gazdaságosság is érvényre kell, hogy jusson. Az idejében másodízben vizsgáltuk a projektek teljesítményét. Tudjuk, hogy a teljesítmény ellenőrző rendszer már robosztusabb a mostani pénzügyi időszakra nézve, mint korábban volt, most már a tagállami ellenőrző hatóságoknak is ellenőrizniük kell a teljesítményre vonatkozó adataik megbízhatóságát, és az Európai Bizottság szankciókat vezethet be, hogyha a mutatókat, mutatók vonatkozó adatgyűjtésben nagyon súlyos hiányosságokra derül fény. Korábban a programhatóságoknak nem kellett projekt szinten teljesítményindikátorokat szolgáltatniuk, éppen ezért a vizsgált 168 projektnek csak az egyharmada rendelkezett megfelelő teljesítménymérőkkel. Emellett úgy láttuk, hogy a tagállami ellenőrző rendszerekben is hiányosságok mutatkoznak meg. A teljesítmény menedzsment folytonossága ellenére ki kell emelni, hogy a vizsgált projektek 90%-a esetében elérték céljukat a projektek, vagy teljes mértékben, vagy részben, ezt szeretném kiemelni. Három ajánlást is megfogalmazunk, a 2007-2000 13-as operatív programokra vonatkozólag, ami a 2014-2020-as időszak hiba arányának számítását illeti, illetve a 2020 utáni időszakot illetően meg kell erősíteni a teljesítmény alapú megközelítést, a kifizetéseket a teljesítményhez kellene kapcsolni, ahelyett, hogy csak a költségeket térítjük vissza. Ezeket az ajánlásokat az Európai Bizottság elfogadta, és zárásképp Mindenképpen szeretném elmondani, hogy a kohéziós politika továbbra is az egyik legfőbb beruházási politikája az Európai Uniónak. Egy olyan szakpolitika ez, ahol az Európai Unió bizonyíthatja a hozzáadott értékét, mert az összes európai polgár számára kézzelfogható eredményeket tud felmutatni, hogyha a projekteket megfelelően hajtják végre. Remélem, hogy az ajánlásaink értékesek lesznek az önök számára, és hozzájárulnak a folyamatok javításához. Remélem, hogy mind a szakbizottság, mind az Európai Bizottság szempontjából hasznosak az információink. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Mi is köszönjük önnek. Egy rendkívül érdekes fejezet ez. Üdvözöljük a regionális biztosasszonyt, Krecolszonyt. Köszönjük, hogy itt van. Nagyon sok kérdést továbbítottunk önnek, és köszönöm önnek és a csapatának is, hogy megválaszolt ezeket a kérdéseket. Öné a szó. Thank you, Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt jelentéstevő asszony, tisztelt parlamenti képviselők. tisztelt szembevőszéki képviselő asszony. Hölgyeim és Uraim, először is szeretném megköszönni a szembevőszéknek ezt a pozitív nyilatkozatot, minősített véleményt az EU-s költségvetés kifizetéseiről. És örülök annak, hogy ez pozitív lett, nem pedig negatív. Ez egy komoly javulást jelent az Európai Unió kifizetései esetében, a kohéziós politikában már ötödik évben látható egyfajta javulás, és most már kevesebb, mint 5%-ot illet, sőt a kifizetések 90%-a most már hibamentes. Mindannyiunk munkája szükséges ahhoz, hogy a hiba arányt csökkentsük, ezt megtettük az elmúlt évek során. Szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszéknek és a Konszak bizottságnak, hogy támogattak minket ebben a munkában. Közeledik a 2007-2013-as tervezési időszak vége, ezzel az éves jelentéssel. Nos, a programokat csak akkor tudjuk lezárni, hogyha megfelelő biztosítást kapunk, biztosítékot kapunk arról, hogy mindent lezár, minden lezárható, nem lehetnek újabb kiadások, minden kifizetés megtörtént, és ezzel kapcsolatban preventív eljárásokat is végzünk a 2007-2013-as programozási időszakra. 2% alatt szeretnénk tartani a hiba arányt, a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan is, természetesen úgy, hogy megtartjuk a kifizetés 10%-áig, amíg nem zárjuk le ezt a folyamatot, és természetesen ahol szükséges korrekciókat végzünk. Egyébként a tagállamok első jelentése alapján messze alatta maradunk a 2%-nak. Hölgyeim és Uraim, Léne úr, a szemövőszék elnöke, elmondta már azt korábban, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy tudják, hogy mit kapnak a pénzükért. Hogy ez Dinaszen is elmondta, rendkívül fontos az, hogy a szabályoknak megfeleljünk, tehát ez azért még csak az egyik oldala, vagy ez csak fél siker. Tudom, hogy a koncertbizottság részéről még inkább arra törekednek, hogy az adófizetők pénzéből valóban is tudunk érni valamit, tehát van igazi teljesítmény mögötte. Minden egyes program esetében a végső teljesítmény beszámoló pontosan erről szól, tehát ezek, hogy ezeket a célokat elértük el, vagy sem. A mai napon a hetedik kohéziós politikai jelentésből szeretnék néhány részletet megosztani önökkel a válság után végre elértünk oda, hogy csökkennek a régiók között a különbségek, a munkanélküliségi ráta is csökken, bár további beruházásokra van szükség energiahatékonyságban, máshol is. A kóziós politika segített abban, hogy a válságot le tudtuk zárni. Az elmúlt három évben a beruházási, beruházások szempontjából is nagyon fontos volt a kohéziós politika, de önök is tudják, hogy bizonyos tagállamokban akár 40%-os is lehet az összes beruházásban, a kohéziós politika által finanszírozott beruházások aránya, Portugáliára, Horvátországra gondolok, tehát a lényeg az, hogy hosszú távú hatást elérjünk. Ami jelenlegi több fizetést, de jelenlegi tervezési időszakot illeti, több mint egy millió KKV-t támogatunk, a digitális, bizony, digitális gazdaságban 60 milliárdot fektetünk be, illetve a széles sávú internetet is megpróbáljuk, ahogy a lehetőség szerint fejleszteni. 50 millióval segítjük ezt a programot, illetve nagyon fontos az, hogy a transeurópai vasúti és közúti hálózatot is tudjuk bővíteni. De természetesen a gazdasági és szociális politikán túlmutató kihatása is van a, a kohéziós politikák, például az igazgatási munkában, a beruházásban. Tudják, hogy az ex-ante feltételrendszer mennyire fontos, jobban koncentrálunk a teljesítményre, és itt is komoly eredményeket értünk már el biztosíthatom önöket most arról, hogy az ex-ante feltételrendszer az összes program esetében megvan. Néhány kivétel van, de itt még a szabályrendszerben kell módosításokat kieszközölni. És természetesen itt is betartjuk a jelenlegi szabályokat, ami pedig a ami pedig a teljesítmény eredményeket illeti, ezeket az eredményeket mindig megjelentetjük, tehát a, a DG régió honlapján elérhetőek ezek az adatok, minden egyes program esetében, minden egyes régió esetében, vagy tagállam esetében, tehát többféle lebontásban elérhetőek ezek az adatok. Tudom, hogy az EU-s kifizetések aránya nagyon érdekli önöket a 2013-20-as pénzügyi tervezési időszakra. A programok megvalósítása jól halad, 44 százalék a kohéziós politika esetében és a vidékfejlesztési politikában az akcelerációs ráta, és ez jobb, mint amire számítottunk. Hasonló egyébként az, ez az arány, mint az előző tervezési időszakban. De a kifizetések szintjében ez nem feltétlenül tükröződik. Ennek számos oka van. Először is későn fogadtuk el az MFF-et, ezáltal a programozás és maguk a programok beindítása is késlekedett, és nagyon fontos az, hogy a kifizetésekről szóló nyilatkozatok is megfelelően gyorsan jöjjenek. Jelenleg ez egyfajta nyomást jelent a tagállamok számára. A nettó pénzügyi korrekcióval kapcsolatban is van a félelmeik a tagállamoknak, és azt hiszem, hogy ez is hozzájárult a késtekedésekhez. Szeretném önöket még egy dologról biztosítani. Nos, bizonyos problémákat sikerült megoldani, ugyanis a, a kohéziós politikában eh, a a különböző hatóságoknál 98%-ban megvan az illetékesek kinevezése. Dina asszony is említette, hogy egy magas szintű csoport állt fel, amely, meg, amely ajánlásokat fogalmazott meg. Természetesen nagyon fontos, hogy ezután már megvannak az ajánlások, gyorsan haladjunk, és a, bizo- a parlamentnek, illetve a tanácsnak, mint ö, ö, társjogalkotóknak az a feladata, hogy ezzel kapcsolatban gyorsan megoldást találjanak, gyorsan megegyeznek, ez minden programnak jó lenne, már a mostani tervezési időszakban is. A 2020-as év utáni időszakra vonatkozóan én radikálisabb egyszerűsítést támogatok, szerintem erre van szükség. Meg kell vizsgálni a szakpolitika összes aspektusát, amit lehet, egyszerűsítsünk, és a jól működő dolgokat pedig meg kell tartani. Egyensúlyra kell törekedni a kontinuitás, illetve a reform között. A kohéziós politikai jogalkotási javaslatok a 2020-as évre után, vonatkoz, után időszakra vonatkozóan május után lehet ezekre számítani. Nagyon fontos az, hogy mindannyian fel tudjunk, emel, mindannyian fel tudjunk emelkedni a kihívások szintjére, úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, hogy együttműködjünk az önkormányzat és regionális önkormányzatokkal. Mindegyik régiónak ahhoz, attól függően kell fejlődnie, növekednie, hogy milyen lehetőségei, milyen sajátos adottságai vannak. Nem egyedül gondolom így. Úgy gondolom, hogy az általános ügyek tanácsa, ami ezen a héten kerül sor, és alapvetően az összes tagállam így gondolkodik. A jövőben is számítok az önök támogatására, hogy a jelenlegi programozási időszakot a lehető legsikeresebbé tegyük, és még hatékonyabbak legyünk a jövőben. Tudom, hogy sok kérdésük van, úgyhogy abban is hagyom. Köszönöm a figyelmüket, és most pedig várom a kérdéseket, és köszönöm még egyszer az elmúlt évek együttműködését. Köszönöm szépen. Valóban néhány kérdés felmerült. A, a jelentéstevő kapja meg először a szót. Szállár úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Ivanova asszonynak és a munkatársainak eh, a szembevőszék részéről a hogy elkészítették az 1B fejezettel kapcsolatos számbevőszéksi jelentést, 2016-os mentesítésről van szó. És köszönetet szeretnék mondani Krécu biztos asszonynak és a jelentéstevőknek, a munkatársainak a Digi Régió részéről, hogy megválaszolták a 76 kérdésből álló kérdéskatalógust. Az írásbeli kérdés, válaszokat megkaptuk. Mind a kettőjüknek, Ivanova asszonynak és Kretu asszonynak is szeretném megerősíteni azt, hogy egyetértek. Az Európai Strukturális és Beruházási Alap az európai költségvetési eh, eszköz, eh, vagy költségvetés eszközei, ez egyrészt a növekedés és a munkahelyteremtésben teszi lehetővé a beruházásokat a tagállamokban és a régiókban, másrészt azonban kohéziós gondolatot is világossá kell, hogy tegye, e, és itt szeretnénk együttműködni, és ott, ahol még gyengeségek vannak a gazdasági fejlődésben, ezt e, közösen a szolidáris, szolidaritás elvének megfelelően közösen akarjuk megoldani. Mindennek során nekem feltűnik az, és hát már néhány éve itt vagyok a parlamentben, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy hogyan akarjuk a növekedést és a foglalkoztatást, főleg a 2008 után felmerült gazdasági és pénzügyi válságban megoldani, hogyan tudjuk a gazdasági gyengeségeket leküzdeni, az Európai Strukturális Beruházási Alapokra utaltunk. Most az Európai Bizottság azonban eh, már nem eh, emeli ki ezt olyan hangosan. Eh, Krécu asszonyt és Ötinger út úr gyakran említi, hogy ezek fontos eszközök, de az Európai Bizottság hát magasabb szintjeiről más eszközökre utalnak inkább, például a stratégiai beruházások beruházási alapra, az EFSI-re. Igaz, és nagyon optimistának tűnik, illetve bizakodóvá tesz bennünket, hogy a struktúrás alapok végrehajtásában a hiba arányt csökkenteni lehetett 4,8%-ra. Itt a shared management, tehát a megosztott felelősség érvényes, a bizottság, a tagállamok és a régiós pénzkezelők együtt kell, hogy működjenek. És ez gyakran az eljárást inkább megbonyolítja, mint hogy egyszerűsíteni. A hiba eh, határok csökkentése eh, minden szinten üdvözlendő. Minden esetre most már 2016-ról beszélek, a, mentes, a mentesítésről, tehát ez most már a harmadik év, a 2014-2020-as támogatási időszak harmadik éve, ez az én tapasztalatom az, a tagállami delegációs utazásokon is ezt hallottuk a konvergencia eh, területéről, de más mm, a korábbi eh, kettes célkitűzésbe tartozó területeken is. 2016-ban eh, még a, mindig a, vég, a projektek az előző támogatási időszakból maradt programok lezárásával, 2006 eh, és 2013 közötti lezárásával eh, foglalkozunk, és az új eh, támogatási időszak programjainak végrehajtása még nem kezdődött el. Ez is egy ez egy olyan dolog, amelyre eh, Krecu asszony is utalt, és azt gondolom, hogy ezt eh, el kell mélyítenünk, ezt a pontot, eh, ezt a témát, hogyha az európai strukturális alapokat sikerre akarjuk vinni. Miben áll ez, vagy mi az oka ennek? Az egyik fontos pont, amit a számvevőszék mondott, az az, hogy 2016 végén még nem jelölték ki az összes igazgatási hatóságot. Én a helyszínen tapasztaltam, hogy a, még a tapasztalt igazgatási mm, hatóságoknak is nehézségeik vannak a kijelöléssel, mert a jelenlegi rendeletben megszabá, meghatározott intézkedések, eljárások hát eléggé elburjánzottak, hogy finoman fogalmazzak, és a hat, azok a hatóságok, amelyek korábban a eh, kijelölésért eh, voltak felelősek, ezek a hatóságok, amelyek eddig csinálták ezt, most további feladatot kapnak, ellenőrizniük kell ezt az új eljárás szerint is, tehát a, nagyon tapasztalt igazgatási hatóságok is az, arról panaszkodnak, hogy most már az eljárás annyira bonyolult, hogy ez nem áll arányban az eredménnyel, és ez persze oda vezet, hogy a projektek, a programok végrehajtása az új támogatási időszakban további késlekedést vet fel, és ezzel a lehívási kvóták a jelenlegi időszakból, illetve az új stratégiai időszakba tartozó programokhoz kellene, hogy tartozanak, de még mindig hiányoznak, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre 2016-ban. Remélem, hogy Kretu asszony által elmondottak szerint 2017-ben valóban jobb eredményekre tudunk jutni az új támogatási időszakban és ennek az kellene, hogy legyen a célja, hogy az Európai Uniós 2020-as stratégiában meghatározottak szerint járjunk el. Hiszen a jelenlegi támogatási időszak vége rohamosan közeledik, és az a kérdés, hogy 2020 után milyen eljárás lesz, és ez egyszerűsíteni fogja-e a tagállamok számára a támogatási időszak kok szétválasztatás, szétválasztását, vagy az N plusz 2 eljárás szerint kell -e eljárnunk, ami a strukturális alapokból származó támogatási eszközök kiutalását illeti. Ezt a vitát minél gyorsabban le kell zárni vagy el kell kezdeni, és a 2020 utáni több éves pénzügyi kerettel ezt össze kell kapcsolni. Köszönöm a DG régiónak azt is, hogy az ország specifikus ajánlásokat is említették és közzétették. Talán ezt a jövő évben a DG régió tevékenységi jelentésébe bele lehet venni, most a szokásos éves jelentések mellett, amelyeket kapunk, a bizottságtól a hetedik kohéziós, alap is, kohéziós jelentés is aktuális ebben az évben, és ez további aktuális utalásokat tehet a 2016-os mentesítéssel kapcsolatban, ami a rizikós vagy kockázatos költségvetési összegeket illeti, a 2015-ös, 2016-os összegeket egyformán számolták el, e, nem veszélyese különböző számokkal e, kalkulálni, hogyha az elő, e, a előlegeket először levonjuk, és ezeket hibamentesnek tekintjük, de aztán utána később a hibás összegeket mégis be kellene eh, számítani, és ezzel nem egyszerűsödik a kockázatos költségvetési tételek vagy összegek megállapítása. Ami a támogatás lebonyolító hatóságokat illeti, azt mondják, hogy az audit eljárások meg bonyolódtak. azt hiszem, hogy itt közösen a, a számvevőszék, a bizottságnak, bizottság és a parlament is abban érték, érdekelt, hogy a single audit koncepciót dolgozza ki, vagy folytassa ezen a munkát, mert ez a strukturális alapok végrehajtását egyszerűsítheti. Remélhetőleg ez a 2020-as időszak után is rendelkezésre áll a régiók és a e, tagállamok számára. időközben a végrehajtó hatóságok arról számolnak be, hogy három különböző auditor ellenőriz és ezzel az ellenőrzéstől már nem jutnak hozzá, hogy a munk- ahhoz, hogy a munkát, az érdemi munkát végezzék. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amin folytatnunk kell a munkát. Aztán még egy dolog a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Időközben a regionális politika területén több mint egy ezer pénzügyi eszköz van, hogy hogy beszélhetünk itt az átláthatóságról? Általában az tűnik fel, hogy 900 millió euróról, tehát a kifizetések 6,7%-áról van szó, ami az igazgatási költségeket illeti. Öttinger biztos megpróbálja a pénzügyi eszközöket jobban bevonni az európai költségvetésbe. Ez talán elég is a részemről. Köszönöm szépen. Ja. Frau Kommissarin, bitte. Biztos asszony. Mulțumesc mult, uh, domnule raportor. Uh, cred că s-au acoperit uh, mai multe probleme și aș să le iau pe... szépen. Este definită încă din tratat și cred... A kohéziós politika meghatározásra került a jelentés a szerződésekben, és a régiók közötti különbségek csökkentése a célja Eh, akár a tagállamokon belül is. Az európai eh, alapok ebben egy fontos eszközt jelentenek. Hogyha a 2016-os hiba eh, határól beszélünk, ahogy már elhangzott, itt főleg a közbeszerzésekről van szó, az beszerzésekről, de a legtöbb eh, hiba a végleges projektekre vonatkozik, amiket nem lehet már eh, figyelembe menni. Önök, eh, ön a megosztott felelősségről beszélt, és ezek a hibák ezeket a kezelési hatóságoknak fel kellett volna tárniuk. Ez az első ellenőrzési szint. Ezek a projektek vagy ezek a hibák, ezeket eh, már rögtön a kezdetben fel kellett volna eh, ismerni. felvetődik az a kérdés, hogy hogyan tudunk együttműködni ezekkel a hatóságokkal. Minden tagállammal együttműködünk a menedzsment eh, javítására, hogy a különböző programokban javítsuk az együttműködést. Az Európai Számvevőszék azt állította, hogy a legtöbb hibát a tagállamok, tagállami hatóságoknak kellett volna felfedniük, hiszen az információk rendelkezésükre álltak mi úgy látjuk, hogy a hibák 72%-át ki lehetett volna javítani, hogyha a nemzeti hatóságok nagyobb figyelemmel folytatják a munkájukat, és akkor e, ezzel 2% alatt lenne a mm, hiba határ, nem 4,8%-nál. Az is teljesen világos, hogy a tagállamok egy megrengethetetlen ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, és eh, akkor beszélhetünk erről az egységes auditról. Ez minden kedvezményezetnek az álma, és nekünk is ez áll érdekünkben, hogy a 2020 utáni időszak eh, és a 2020 utáni időszakkal kapcsolatban beszélnünk kell a szabályok komplexitásáról, a túlteljesít, túlszabályzásról és a túlteljesítésről. A nemzeti hatóságok is, vagy a nemzeti rendszerek is hozzáadnak még a szabályokhoz és aztán a, a tapasztalatok hiánya sok tagállamban azért magas a hiba határ, mert sok minden változik a hatóságokban, a szervezés. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy folyamatosan dolgozunk ezen, ellenőrizzük a rendszert, ellenőrizzük ezeknek a jó működését, ehhez állnak rendelkezésre az audit ö, eredmények. Több mint 500 jelentést kapunk évente Ahogy önök is mondták, főleg a nagyobb kockázattal rendelkező programokat vizsgáljuk meg. A DG régió több mint 150 ellenőrzést végzett 89 programban, és egy részét ezeknek meg kellett szakítani. 2014-2020 közötti időszakról beszélünk. Itt már vannak bizonyos új elemek, amelyeket bevezettünk, hogy ezeket a programokat évente mm, ellenőrizni tudjuk. Biztosíthatom önöket arról emellett, hogy továbbra is rendelkezésükre állunk, és segítünk a tagállamoknak is, és ahol több mint 10%-os hiba van, hiba határ van, ott felfüggesztjük a kifizetéseket. Ami, az elhalaszt, ami a halasztásokat illeti, természetesen ez a probléma is aggaszt bennünket, de emellett felgyorsított intézkedések is vannak. Hogyha egy héttel ezelőtt jöttem volna ide, akkor ha 37%-os eh, kiesési kvótáról beszéltem volna, most eh, már növekedett eh, ez a szám. Hollandiában nagyon magas a végrehajtási kvóta, de ez még nem tükröződik a kifizetések támogatásában, akkor is, hogyha vannak, mert vannak magánfinanszírozási lehetőségek is. Sok levelet kiküldtünk a tagállamoknak a felgyorsított végrehajtással kapcsolatban. Ami Hollandiát illeti, ez az eset, ez kivételes eset, itt már volt kiválasztás, de mégsem kértek tőlünk támogatást más tagállamok sokkal rosszabbul állnak. Minden esetre számunkra ez prioritás, az eddigi politikát, amit 25 éven keresztül nem változtattunk meg, nem hagyhatjuk változatlanul. A bizottság részéről most létezik már az omnibus javaslat, egy ezer javítási vagy korrekciós javaslat van ezzel kapcsolatban. Mi nekünk meg kellene próbálnunk a dolgot nem tovább komplikálni, hiszen inkább egyszerűsíteni szeretnénk a kedvezményezettek életét. Ami az egységes audit rendszerét illeti, én egyetértek önnel. Ismerem a helyzetet sok tagállamban. A keleti tartományokban vannak olyan KKV-k, ahol 5-6 ember dolgozik például. Hogyha nagyon sok időt töltenek az auditorok számára a dossziék összeállítása, az anyagok összeállításával, akkor nyilván erre vesztegetik az időt, és más európai alapokhoz fordulnak inkább. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, az a véleményünk, hogy ez a kiegészítés és az, hogy a tagállamok ezeket az eszközöket kiegészítve használják, 2007-2014-es adatokról beszélek, e, ezekből már vannak információk, ez után azonban megduplázódtak az eszközök, hiszen egy ez lehetővé teszi a kohéziós politika felgyorsítását. Vannak pozitív példák, azokra a tapasztalatokra támaszkodunk, amelyeket a pénzügyi eszközök használata során gyűjtöttünk, és úgy gondoljuk, hogy egy új legislatív pro- keret, az Omnibus javaslat keretében javíthatná a pénzügyi eszközök hatását. Természetesen a kockázatos eszközöket, amennyire, összegeket amennyire csak lehet csökkenteni kell. Jobb kapcsolatot kell kialakítani a strukturális alapok és a Juncker terv között. Nem tudom, hogy minden kérdésére válaszoltam-e, de biztosítani szeretném, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet. Ami az EFSZ-t illeti, 15, további 15 milliárdot fogunk kapni az eddigi alapok mellett, és az Omnibus programon belül egy kombinált finanszírozást akarunk megvalósítani. Uh, Vorbeați de uh, avansul, uh, plățile în avans care nu sunt incluse ami az előzetes kifizetéseket illeti, az előleg fizetéseket illeti, ezek nincsenek benne a kockázatos kifizetésekben. A számvevőszék bizonyos javaslatokat kidolgozott, ami ezt illeti, és együttműködünk a probléma megoldását érdekében, de ön is azt mondta, hogy együtt kell működnünk, és a számvevőszék nagyon nyitott ezt illetően, hogy az európai alapok hatását erősítse. Az auditorok munkája elengedhetetlen a jobb menedzsment érdekében, a jobb igazgatás érdekében. Nagyon szomorú azt látni, hogy a hibáj, hibák 77%-át nem ott ö, ö, fették fel, ahol ezek felmerültek, és az Olafnak is be kellett kapcsolódnia. Köszönöm szépen. Ayala Sender asszony következik. Meghallgatunk néhány kérdést, és akkor várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, Krécu asszony. Szeretnék egy kérdést feltenni önnek. Nos, a több éves pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatban ugye nagyon nehezen alakul ki az utazósebesség, néha meg, megáll a végrehajtás, és jó lenne, hogyha struktúrális alapok esetében is a végrehajtást lehetne, lehetne majd javítani. Úgy tűnik, hogy két különböző finanszírozási rendszerünk van. Persze vannak még úgynevezett újszerű megoldások is, de vannak a területi alapon odaítélt támogatások az első naptól kezdve, ahol ugye a tanács dönt az elosztásról, illetve vannak olyan alapok is, amelyek gyakorlatilag egyfajta licitálás alapján kerülnek odaítélésre, Horizont 2020 vagy más programok, ezekre gondolok itt. Tehát ez a két rendszer él egymással párhuzamosan. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tapasztalatai vannak? Vagy milyen tapasztalatokról hallott? Amikor is ugye elképzelhető, hogy az európai költségvetés korlátozottabb lesz. Elképzelhető, hogy a strukturális alapok sokkal inkább a licitálás típusú rendszerben kaphatnának támogatást. Elképzelhető egy erre történő elmozdulás? Ön szerint elképzelhető, hogy egy ideális elegy jön létre a két rendszer között? Van-e ezzel kapcsolatban egyfajta kockázat ön szerint? Második kérdésem, ütemterv. Ön kitől elmaga, elmagyarázta, hogy miért történtek késlekedések későn fogadtak el bizonyos dolgokat, az elfogadott dolgokra, dolgokat későn tudták csak alkalmazkodni, későn tudtak erre átállni. 2018 májusa, júniusa az az időpont, hogy megelőtt, hogy eddig akkorra számíthatunk a bizottság javaslatára. Nem sok időnk lesz majd jövő év júniusa, májusa és a választások között. És akkor ugye egy újabb bizottság is feláll majd hamarosan. Ön szerint mit lehet kezdeni ezzel az, ezzel az ütemtervel? Hogyan lehetne javítani a következő pénzügyési tervezési időszakot ennek fényében? Sőt, ezzel párhuzamosan még a Brexit problémával is valahogyan foglalkozni, foglalkozni kell. Harmadik dolog, mi is a bizottság is beszélt arról, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, tehát nem kell közvetlenül a költségvetést konkrét dolgokra előirányozni, tehát ön szerint egy ilyen típusú rugalmasság segíthetne minket, vagy segíthetne nekünk abban, hogy hosszú távon a strukturális alapok megfelelő helyre kerüljenek, tehát ne nem túl jól működő programokat finanszírozzunk. Ön szerint a kohéziós alapok és strukturális alapok esetében ez a nagyobb rugalmasság, ez hasznos lehet-e? Még egy utolsó kérdés. Azt hiszem, azt mondta, hogy a nettó korrekciós rendszer, ami a parlament többsége, szám, többsége számára szigorúbbnak és hatékonyabbnak tűnik, tehát ezáltal leszoríthatjuk a tagállamok által elkövetett hibaszintet. Most ezen rendszerrel kapcsolatban csak annyit, hogy a tagállamok pontosan ezért késlekednek, félnek attól, hogy nettó korrekciókat kell végrehajtani. Ez egy pozitívan induló eszköz volt, tehát ez egy kétélű fegyvernek bizonyult. Labajova asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos asszony, tisztelt számbevőszéki tagok, kedves kollégák. A bizottság, illetve a biztos asszony tudja, hogy nagyon nagy támogatója vagyok a kohéziós politikának és a teljesítmény alapú költségvetésnek is, valamint az EU-s hozzáadott értéket képviselő projekteknek is. Hadd kérdezzek azonban néhány kérdést, hogy hadd tegyek fel néhány kérdést egy másik perspektívából. 2016-ban volt az utolsó éve, amikor a 2007-2013-as programozási időszak projektjeit projektjei lezárultak, most az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy az összes korrekció megtörtént, amelyre szükség volt, Szeretném megkérdezni biztos asszonyt, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatosan jelen pillanatban. Tud-e a biztos asszony olyan programról, amelynek a lezárásával kapcsolatosan problémák adódtak? Aztán, ami a hatóságok kinevezését illeti, ahogyan a jelentéstevőnk is említette, nos, az embernek az lehet a benyomása, hogy a teljesítmény és az eredmény felmutatása helyett a bizottság még mindig a végrehajtási struktúrákra költi a pénzt. Celler úr kérdésével összhangban én is azt szeretném megkérdezni, hogy miért technikai támogatásra és tanácsadásra kell költeni a költségvetésben meglévő pénzeket három évvel az új programozási időszak kezdete után. Túl bonyolult a szabályozás, ez a baj, vagy esetleg tagállami mulasztás áll a háttérben, vagy esetleg mindkettő. És az utolsó kérdésem, az Európai Bizottság felhívta a figyelmet a közbeszerzési cselekvési tervére, amely 2013-ban indult útjára, és amelyet a bizottság 2015 decemberében fogadott el. Ennek a célja a közbeszerzési szabályok javítása a tagállamokban. Vannak további preventív intézkedések, például a képzések, a jó gyakorlatok megosztása és egyebek is. A közbeszerzési cselekvési tervet 2017 márciusában frissítették csupán, azért, hogy az új közbeszerzési irányelvet is figyelembe tudják venni, illetőleg más új szabályokat is. Azt szeretném megkérdezni tehát, hogy 2014-ben fogadták el az új közbeszerzési szabályokat, azóta sok idő telt el, nem túl későn frissítették e a cselekvési tervet, és figyelembe véve a bizottság egyszerűsítésre vonatkozó erőfeszítéseit és a tagállami fellépést is, nem lett volna olcsóbb és hatásosabb e, az irányelvek helyett egy közbeszerzésekre vonatkozó rendeletet elfogadni. Mit gondol ön erről, és érdekelne az is, hogy a számbevőszék mit gondol ez utóbbi kérdésemről. Köszönöm előre is a válaszokat, és persze sok sikert kívánok a mentesítési eljáráshoz. Köszönöm szépen, és feliratkoztam a hozzászólók listájára. A térképpel kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Ezen látható, hogy hány olyan közbeszerzés volt, ahol csak egy, egy pályázó volt. Hogyan lehet az, hogy például Görögországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Olaszországban a közbeszerzések 40%-ánál csak egyetlen egy pályázó volt, hogy, hogy ezeken a, ezekben az országban nincs egy második vállalkozás, amely esetleg jelentkezhetne a projektre, és mit kíván tenni az Európai Bizottság, hogy ezt orvosolja. Aztán úgy tűnik, hogy a pénzügyi eszközök a bankok fejűs tehenei, 326 millió euró tartozik a közvetlen ö, irányítás alá. Ezek a pénzek hiányoznak a költségvetésből a bankoknak fizetjük ezt a pénzt, korábban a tagállamoknak folyósítottuk, és mi az eredménye mindennek. A 67-es kérdésre válaszolva azt írta, hogy a menedzsment költségek 2,6%-osak évente, 5,3 évvel kalkulálva. Miért 5,3 és miért nem 7,3 a pénzügyi eszközekre vonatkozólag? Miért pont 5,3? Nem látom be, hogy miért 5,3. Aztán szeretnék magyarázatot kapni arra is, hogy miért tűrjük továbbra is, hogy 4 milliárd eurót parkoltatnak a pénzügyi eszközök esetében. 26%-át továbbra is parkoltatják. Ami pedig a pénzügyi eszközök hatékonyságát illetén jó lenne még egyszer megnézni. A 75-ös kérdés esetében, a kérdés érdekesebb, mint a válasz egyébként, 170 ezer munkahelyre lebontva. 680 munkahely ez egy országra, statisztikailag. Hát nem mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi eszközök a munkahely teremtésben ö, valamiféle motorként működnének. Nem igazi sikertörténet ez. Ön hogyan gondolkodik tehát a pénzügyi eszközök sikeréről? És ami még fontosabb, mi legyen ezek jövője a következő finanszírozási időszakban? Rátérek a negyedik kérdésemre. A 619-esben a számbevőszék azt írja, hogy 3,7%-kal alacsonyabb lenne a arány, hogyha a menedz, a kezel, az irányító hatóságok minden információt felhasználtak volna. Úgy tűnik, hogy az irányító hatóságok által megküldött egyébként jóval alacsonyabb számok, mint amit a számvevőszék vagy az Európai Bizottság használ, ezeket egyszerűen csak úgy elfogadják minden további nélkül. Erre következőleg is szeretnék, erre vonatkozólag is szeretnék valami információt kapni. A következő Szelefranka kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm biztos asszonynak is, hogy ellátogatott ide a mai szakbizottság ülésre, és válaszol a kérdéseinkre. És köszönöm, azt, köszönöm a kérdőívet is. Valójában nem, elnök asszony a számból vette ki a szót, én is pont ezt a kérdést szerettem volna feltenni. Az a 35 millió, ami a 35 milliárd, ami tavalyi évben a kohéziós politika volt, ugye több mint 4% volt tavaly a hiba arány, hogyha helyesen alkalmazták volna az információs szabályokat, a tagállami hatóságok, akkor egész biztos 2% alatt, 2% alatt maradt volna a hiba szint. A társfinanszírozási programok esetében is, ugye igaz ez, hiszen ott is van szerepe a tagállami hatóságoknak. Még egy dolog, a számbevőszégi jelentésben az olvasható, hogy a tagállamok a tagállami hatóságoknak csak a 77%-át nevezték ki. Nem tudom, hogy ez az adat javult-e, vagy a bizottság egyáltalán tudatában van ennek. Őszintén szólva, három évvel azután, hogy az MFF hatályba lépett, még és még mindig nem nevezték ki azokat a tagállami hatóságokat, amelyeknek, amelyeknek az alapokat alkalmazni kéne. Hát jó lenne, ha a bizottság ezzel kapcsolatban tenne valamit. Biztos asszony, ha megengedi, akkor föltenek néhány kérdést a szakpolitikák megvalósításával kapcsolatban is. Három ilyen kérdésem is lenne. A hozzáadott értéket említette az egyik kolléga, ez is egy nagyon fontos kritérium. A második pedig az lenne, hogy az alapok felhasználása mennyiben, segít, mennyiben járul hozzá az innovációhoz, ami szintén nagyon fontos. Az összes európai uniós régió nem, lehet, nem vállalhat úttörő szerepet az innovációban, de az innováció rendkívül fontos napjainkban. Még két rövid kérdés. A migrációs nyomás, amit 2000 2016-ban szenvedett el az Európai Unió, ez mennyire volt hatással a költségvetésre, a költségvetés végrehajtására? Ezt is kérdezném, illetve ön szerint megfelelő eszközeink-e? Megfelelő eszközeink vannak-e ezen probléma kezelésére? Még egy legeslegutolsó kérdés. A csalással kapcsolatos adatokról is beszélt, szerencsére ezek nagyon alacsony számok kérdésem. A kérdésem, hogy az Olaf-val milyen az együttműködésük. Kollégi Stechowski, Stechowski kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, tisztelt európai számvevőszéki tagok. Már harmadszor hallom ma a hibarány szót, és újra és újra meg kell mosolyognom ezt a szót, mert hát nem tudom pontosan, mit is jelent. Amikor megnézzük az egyes tagállamok közötti összehasonlításokat, akkor például nem azt látom, hogy Görögország és Csehország között nagy lenne a különbség a hiba arány szerint, de hát hogyha a módszertan más és más az egyes tagállamokban, akkor nyilván nem sokat jelent a hiba arány. Az ellenőrzés szempontjából szerintem nem fontos az, hogy feltártuk-e a hibákat, illetve bejelentették-e őket, hanem az, hogy a projekt hasznos vagy nem hasznos. Biztos asszony ön elmondta, hogy a KKV-k nem akarják az újítást. Nos, én ezen a területen voltam tevékeny, mielőtt európai parlamenti képviselő lettem volna, és hát én soha az életben nem élnék az európai támogatásokkal, mert egyszerűen túl nagy a bürokrácia, a bürokratikus teher, ami ezzel együtt jár. Az elmúlt három év során több vállalkozást is meglátogattam, és azt látom, hogy semmi nem változik. Lehet, hogy az Európai Bizottságban úgy érzik, hogy jelentős előrelépés történt, de sokszor a vállalkozásoknak 40 különböző dokumentumot kell benyújtaniuk, vagy 45 dokumentumot kell benyújtaniuk, ami, amelyek az internetről letölthetőek. Szerintem az Európai Bizottságnak itt még sokat tennivalója van, mint javítania. És szerintem nem jutott túl messzire ebben az ügyben. A következő kérdésem bizottság versus tagállamok. Nemrégiben felvetettem a kérdést, Az európai ö, támogatások célja az lett volna, hogy Csehországban az egyik legfontosabb ágazatban növeljék a munkahelyek számát, de itt elbocsátásokra került sor. Tehát épp az ellenkezője történt annak, ami kívánatos lett volna. A támogatások sokszor egyszerűen nem érnek célt, úgy tűnik, hogy badarságra költik a pénzeket. A harmadik kérdésem pedig azt hallottuk, hogy a tagállamok nem bocsátott, bocsátják időben rendelkezésre a pénzeket. Már 2018-at írunk hamarosan, és hát kérdés, hogy mikor változik valami, mikor látnak neki a tagállamok a költségvetés feltöltésének. Épp a Google-ön keresi a, keresik a német képviselők, mondja az elnök asszony, hogy milyen ágazatról is van szó, mert, a, mert nem volt számunkra világos, de most már világos, nyomda, a nyomdai ágazatról van szó. Köszönöm szépen, mondja Bon képviselő, elnézést, hogy elkéstem. Remélem nem fogom ugyanazt elmondani, amit már mások elmondtak előttem. Köszönöm én is a biztos asszonynak, hogy eljött a mai ülésünkre. A Regi Szakbizottságnak is tagja vagyok, és ott is rendszeresen jelen van a biztos asszony. Többet jár a Regi Szakbizottságban, mint egy-egy Regi Szakbizottsági tag. Arra utalnék vissza, amit Szelefranka úr mondott a csalásról. A csalás aránya nagyon alacsony. Sajnálatosnak tartom, hogy néhány euroszkeptikus kolléga szándékosan mossa össze a csalást és a arányt. Két különböző dologról van szó, és minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy elmagyarázzuk, hogy itt két különböző fogalomról van szó. Kétségtelen, hogy a hiba arányt csökkenteni kell. A múltban sokat beszéltünk már erről, tudjuk azt is, hogy egyszerűsítésre van szükség, van egy magas rangú egyszerűsítéssel foglalkozó munkacsoport. Nem tudom, hogy a biztos asszony hisze abban, hogy a munkacsoport ajánlásai tényleg egyszerűsítéshez vezetnek el, mit gondol erről. Ami a arányt illeti, beszéltünk a tagállamok szerepéről, beszéltünk arról, hogy a tagállamok az információkkal sem bánnak megfelelően. Tudjuk, mi a probléma, évről évre folyamatosan besz- ugyanazokról a problémákról beszélünk, de nagyon lassan tudjuk csak az esetleges megoldásokat foganatosítani a gyakorlatban is. Ami az abszorpciós arányt illeti, tudjuk a számokból, hogy néhány tagállamban az abszorpciós arány nagyon alacsony, Velszben épp nem, ott több mint 70%-os az abszorpciós arány, ott nagyon jól működik a dolog, de néhány tagállamban nagyon alacsony ez az arány. Ez az év kulcsfontossága az N plusz 3 miatt is. A kérdésem tehát az, hogy lehetséges-e, hogy néhány tagállam a alacsony abszorpciós arány miatt lemond bizonyos eszközökről. Az utolsó kérdésem a makrogazdasági kondicionalitásra vonatkozik, ez egy nagyon kontroversz téma itt a parlamentben. Tudjuk, hogy Spanyolországot és Portugáliát megfenyegették ezzel, de most már visszavonták ezt a fenyegetést. A kérdésem az, hogy lehetséges-e, hogy a jövőben elmozdulunk ettől? Esetleg érdemes lenne inkább a projektekre és a régiókra koncentrálni a jövőben a tagállamok makrogazdasági kondicionalitása helyett. Köszönöm szépen! pótolnám a mulasztásomat és üdvözölném Lömetre főigazgatót, most pedig a biztos asszony a szó. Uh, Köszönöm szépen. Rengeteg témára tértek ki a képviselők. Egy dolgot szeretnék megállapítani. egyre több tag, tagállam limitált költségvetésről beszél, illetve egyre több képviselő beszél erről, szerintem a politikusoknak ambiciózusnak kell lenniük. Celler jelentéstevő említette Juncker úr és Ötinger úr nyilatkozatát, ez utóbbi a költségvetésért felel, Az Európai Unió költségvetésének jövőjéről van szó. Ez az eszmecsere már elkezdődött, és a tagállamokat is be kell vonni ebbe az eszmecserébe. Közösen kell gondolkodnunk arról, hogy mire van igazán szüksége a polgároknak. Meg kell teremtenünk a kellő egyensúlyt a működőképes, hozzáadott értéket teremtő politikák és az új prioritások között, amelyek megjelentek a porondon. Ide tartoznak a védelem, a migráció, a határvédelem. Ezek mind olyan területek, amelyeken az Európai Unió nem volt olyan aktív a múltban. El kell döntenünk azt, hogy az Európai Parlament ezeken a területeken mit kíván tenni, hogyan fog közvetlenül részt venni a dolgok alakításában, hogyan néz ki majd a megosztott irányítás, és így tovább. Szinte az összes régióba ellátogattam, és nincs egyetlen olyan régió sem, ahol nem javult volna az élet, ahol ne lennének kézzelfogható eredmények. Fel tudunk mutatni konkrét kézzelfogható eredményeket, és ez ad lendületet ahhoz, hogy a regionális politikában folytassuk a harcot. Tudjuk, hogy a regionális politikának hála több millió munkahelyet sikerült teremteni. Sok tagállam profitált ebből, felvirágzott a kereskedelem, ezért úgy gondolom, hogy a tagállamokkal folytatott egyeztetés után meg kell néznünk, hogy csökkentett költségvetéssel kell -e dolgoznunk, avagy esetleg továbbra is a GDP 1%-ára számíthatunk, vagy pedig esetleg lehetünk ambiciózusak, és 1,2%-ra emeljük a tagállami hozzájárulásokat. szükség van a GDP 1,2%-ára azért, hogy továbbra is eredményesen működhessünk a polgárok számára. És akkor sikerülhet az új prioritásoknak is eleget tenni, hiszen az Európai Uniónak sok új területen kell szerepet vállalnia, új kihívásokkal kell megküzdenie. Szerintem ezt jelenti egyébként a szolidaritás. Párbeszédet folytatni a tagállamokkal, igen, nyilván egyszerűsíteni is kell majd. Szinte azt mondhatjuk, hogy a szabályaink sokszor ellentmondásosak, de mindenképpen fel kell vetni a tagállamoknak a kérdést, hogy le akarnak-e mondani bizonyos szakpolitikákról, vagy esetleg többet szeretnének tenni egy-egy területen. Tudjuk, hogy az európai költségvetésben a polgárok részéről kevesebb, mint egy euró kerül naponta. Ez kevesebb, mint egy kávé ára például. Mindeközben pedig mindenki azt várja az Európai Uniótól, hogy a különböző szakpolitikai területeken jól teljesítsen és eleget tegyen minden feladatának. Nagyon sok a prioritás. Én csak annyit szeretnék itt most mondani, hogy ambiciózusnak kell lennünk vannak dolgok, amelyeket nem szabad magától értetődőnek tekintenünk. Sokat beszélünk az úgynevezett Brexit gapről, a Brexit okozta költségvetési hiányról is. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk ezt az űrt betölteni. Elkészült a Monti jelentés és az EU bevételeinek növeléséről még ki kell várni, hogy a tagállamok elfogadják-e ezeket az ajánlásokat. Ez persze politikai döntés lesz. Egyre többször hallom az Európai Parlamentben a képviselők részéről, hogy pessimistán gondolkodnak, és egy korlátozott költségvetéssel számolnak. Ayala Szender asszony felvetésére reagálva nagyon szűk, nagyon szűkek a határidők, Juncker elnök úr elmondta beszédében, hogy a projektet márciusban kell, projekteket márciusban kell bemutatni. Remélhetőleg lesz elég idő ahhoz, hogy még a mostani parlamenti ciklus ideje alatt elérjük a célkitűzéseinket, sikerül remélhetőleg még elfogadni az összes szabályozást. Kár lenne veszni hagyni a parlamenti képviselők eddig szerzett tapasztalatát. A 2020 utáni időszakra vonatkozó tervezés kapcsán, ami a rugalmasságot illeti, Nyilván nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, de az biztos, hogy rugalmasabbnak kell lennünk, hiszen előfordulhatnak váratlan események, gondoljunk a migrációra, a természeti csapásokra, és fontos, hogy mielőbb segíteni tudjunk ilyen esetben a tagállamoknak. Ami a nettó korrekciókat illeti, igazuk van, többször is elmondtam már, hogy több elemet kell figyelembe venni a pénzügyi keretet később fogadták el, aztán itt volt az M plusz 3-as rendszer, amely némileg csökkentette a nyomást, és harmadsorban a nettó korrekciótól való félelem. Láthatjuk, hogy a nettó korrekció szavatolja, hogy az ellenőrzések minőségileg megfelelőek legyenek, megfelelő minőségűek legyenek, és megbízhatóak legyenek. Remélhetőleg a nettó korrekciónak köszönhetően a menedzsment hatóság, amely elvileg egy első ellenőrzési szint lenne, és amely a, amelynek a 2016-os év során a hibák 77%-át fel kellene ismerniük, tehát remélhetőleg ezek a hatóságok a jövőben jobban működnek, jobban odafigyelnek, ami a 2020 utáni időszak előkészítését illeti, szerintem ez egy fontos időszak lesz. Ellenőrzést, elemzést kell végeznünk, hogy megnézhessük, hogy a költségvetési pénzekkel hogyan bánnak helyben. Nagyobb rugalmasságra van szükség. Én egy radikális egyszerűsítést támogatok a végfelhasználó szempontjából, és ahogyan már említettem, a jelenlegi rendszer pozitív elemeit is látni kell. Egyensúlyt kell teremteni a folytonosság és a reform között. Ezt Von úr is említette a felszólalásában. A hibák nem egyenlőek a csalással. Fontosnak tartom felmutatni, hogy hogyan is néz ki az összkép. milyen előnyökkel járt a kohéziós politika a tagállamokban, milyen eredményeket hozott, és ott, ahol problémák vannak, ott nyilván be kell avatkozni. ...2007-2013-as eh, időszakra vonatkozólag köszönöm Lavajová asszonynak a kérdést, és köszönöm persze az együttműködést is, hiszen akkor ő volt a jelentéstevő. Mint ahogyan önök is tudják, a számvevőszék a 2007-2013-as időszakra vonatkozólag pozitív jelentést fogalmazott meg. Ezt közzétették, és az időszak lezártával is egy pozitív hangvételű jelentés, zárójelentés született. Az Európai Bizottság megfelelően lépett fel, időben eljuttatta az információkat a tagállamoknak, 2017 márciusáig megkaptuk az összes információt is, mint tudják, ez volt az időszak lezárásának határideje. 317 operatív program zárult le 28 tagállamban. Szolgálataink megküldték az értékeléseiket a tagállamoknak, de csak 9 programot sikerült végképp lezárni a 217-ből. További információkat kértünk a tagállamoktól, ott, ahol erre szükség mutatkozott, és remélhetőleg 2017 végéig 80-tól 120 programot sikerül lezárni. Várjuk még sok esetben a tagállamok válaszait. Rengeteg kérdés van, amely nem tisztázódott még, várjuk a tagállami válaszokat, illetve a tagállami korrekciókat, de szeretném önöket biztosítani arról, hogy minden program nyitva marad, amíg nem sikerül tisztázni az összes kérdést. Csak a biztonságosnak minősített programok esetében folyósítunk kifizetéseket, a kockázatosnak ítélt programok egy euróval többet sem kapnak, mindaddig, amíg nem kapjuk meg a szükséges információkat. Szeretnénk nyilván a programokat a lehető leghamarabb lezárni, de ugyanúgy, ahogy a programok előkészítésében, úgy ebben az esetben is inkább a minőségre helyezzük a hangsúlyt. Szerintem a minőség fontosabb, mint a sebesség. A programokat csak akkor lehet teljes körülön lezárni, hogyha biztosak lehetünk abban, hogy nincs nagy, nincs magas hiba arány. Én azt gondolom, hogy a megfelelő irányba haladunk. A tagállamok mind 2% alatti hibaarányról számoltak be. Később a parlamentnek is természetesen beszámolunk majd, amint sikerült az egész folyamatot lezárni. Ami Reszlasszony kérdését illeti, az írásos kérdés, amelyet említett, felvetette, hogy mi történik a közbeszerzések esetében, miért van az, hogy csak egyetlen egy vállalkozás vesz részt a közbeszerzésben, sok esetben egyetlen egy vállalat pályázik csupán. Lemaitre főigazgatóval és a szolgálatainkkal egyetemben közösen vizsgáljuk ezeket az eseteket, amelyekre felhívták a figyelmet. Úgy gondolom, igazuk van, fel kell vetni ezeket a kérdéseket, ugyanis normális körülmények között az európai forrásokból finanszírozott projektek esetében nagy a verseny. Ami a pénzügyi eszközök hatékonyságát illeti, Már a 2000-2006-os időszakban használtuk ezeket, majd később megsokszoroztuk ezeket. Az eredmények azt mutatják, hogy helyben csak később voltak érezhetőek az eredmények. Tudom, hogy évekre lebontva közölte az új onnan megteremtett munkahelyek számát. Én azt hiszem, hogy az önök által alapul vett információk nem teljes körűek. Egy multiplikátor hatásra számíthatunk az elkövetkezendő években a munkahelyek számát illetően, ezt írásban is közöltük. Ez egyébként a 75-ös kérdésre adott válasz. 2013 még a tagállamok nem voltak kötelesek ezeket a mutatókat közvetíteni felénk. Néhány tagállam önkéntesen szolgáltatta ezeket az adatokat, és csak a mostani időszaktól kezdve, tehát 2014-től kezdve kötelesek a tagállamok ezeket az információkat eljuttatni hozzánk. Ennek köszönhetően azonban a következő jelentésünkhöz már megkapjuk az átfogó adatokat. Az adatok azt mutatják, hogy 16,4 milliárd eurót ruháztak be a pénzügyi eszközökbe, 89%-ot a KKV-ra vonatkozólag, 7%-ot a városfejlesztésre, 6%-ot az energiahatékonyságra, fordítottak. Száznyolcvan ezer munkahelyről beszélhetünk, és több száz vállalatról, vállalkozásról, amely támogatást kapott. A sokszorozó hatás miatt azonban végeredményben sokkal több munkahelyről számolhatnánk be. Németországban és Ausztriában például még ma is előnyökre tesznek szert még a Marshall terv hatásainak hála. Minden attól függ, hogy a tagállamok hogyan használják a pénzügyi eszközöket, hogy, és hogy vajon úgy használják-e azokat, hogy a profitot, a belőlük származó előnyöket maximalizálni tudják-e. Ami Szalafranka asszony kérdését illeti, Szalafranka úr kérdését javítja magát a biztos asszony. Biztosíthatom önt, hogy a hatóságok kinevezése már nem jelent problémát. Az alapok, illetve a források 98%-a esetében megnevezték az illetékes hatóságokat. Egy program esetében, főként ami a területi együttműködést illeti, ki kell még nevezni a hatóságokat, de ez már nem jelent különösebb problémát. Ez a késedelem részben arra is visszavezethető, hogy az ex ante feltételesség bonyolult. Az ajánlásokból is adódott ez részben, de biztosak lehetünk abban, abban, hogy ezek a hatóságok kezelni tudják majd a rendelkezésükre álló hatalmas pénzösszegeket. Fontosnak tartom azt, amit elmondott, az innováció sok régió számára nagyon fontos. Éppen ezért létrehoztuk az intelligens szakosodás stratégiáját, amely kéz a kézben jár egy adott régió előnyeivel. Az intelligens specializáció nem azt jelenti, hogy mindegyik régió egy csapásra völgyé válik, minden régiónak arra kell összpontosítania, ami az erőssége, adott esetben az egészségügyre, vagy a repülőgépépítésre, és így tovább. Spanyolországban is meglátogattam számos régiót, és ott helyben tapasztalhattam meg, hogy az intelligens specializáció mit jelent. Ez egy adott régió számára jó növekedési lehetőség, hogyha az összes részterület együttműködik, a vállalkozások, az akadémikusok, az egyetemek és így tovább. Hogyha van egy hosszabb időszakra létrehozott stratégia, akkor ez eredményekkel is jár. Ami a migrációs válságot életi kezdetektől fogva felvettük a kapcsolatot a polgármesterekkel, ugyanis leginkább őket érinti a probléma helyi szinten. Ki kell emelni az önkormányzatok működését ezzel összefüggésben. Egyébként nagyon jól együttműködünk Avramopoulos úrral is, aki a maga részéről is pénzügyi források felett rendelkezik, és nagyon jó intézkedéseket foganatosít, illetve javasol. Ehhez jönnek hozzá a mi forrásaink, valamint a szociális alap forrásai is. Amikor inkluzív, befogadó, erős Európáról beszélünk, akkor látni kell, hogy az inklúzió mint olyan nagyon fontos, el kell kerülni a gettók kialakulását, a radikalizációt, radikalizálódást. Éppen ezért a mi forrásaink szerintem jó lehetőséget biztosítanak a migránsok és a menekültek integrációjára. Berlinben meglátogattam egy ilyen létesítményt, Amsterdamban is, a polgármesterek egy hálózatba szerveződtek. Sajnálom, hogy Amsterdam polgármestere, aki ezt a partneri hálózatot működtette, vezette, időközben elhunyt. Nagyon aktívan részt vett ebben a hálózatban, amely azokat a polgármestereket fogta össze, akik úgy érezték, hogy ezzel a problémával konfrontálódnak, most pedig Atén polgármestere vette át ezt a feladatot. Minden szinergiát kikívánunk használni az Európai Uniós alapokból. A regionális fejlesztési alap már számos fontos területet finanszírozott, az elsőleges képzéshez való hozzáférés, az infrastruktúra fejlesztés, az egészségügyben szociális szolgáltatások, az vidéki és városi összekapcsolódás erősítése, a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy lakásépítésbe fogjanak, a laki, olyan lakásokat, amelyekben nincs szegregáció, például Brüsszelben, Belgiumban, mólembekben ruházott be, és pénzeket állított rendelkezésre az orvosok határon nélkül szervezet számára. Aztán az Anderlechti programot is említeném, tehát operatív programok kezdődnek Olaszországban, és ez történik. A Siguréca programot említhetném, és tudják, hogy nyáron volt két hajó, amelyek a földközi tengeren mentették az embereket, ezeket a hajókat is európai pénzből vásárolták. Az olasz hatóságok ezzel összefüggésben az operatív programot megváltoztatták, tehát az a védelmi operatív programot, és a mi alapjainkat is kihasználják. Ezt mind tisztáztuk, hogy készek vagyunk tehát az operatív programokat módosítani, hiszen most egy új kihívással kell szembenéznünk. És aztán az Omnibus program elfogadása után biztos vagyok benne, hogy a e, tagállamok e, még jobban ki fogják használni ezeket az alapokat. A e, tagállamokat arra szeretném kérni, hogy az európai alapokat használják ki a lehető legjobban. A Helsinki-vel, Aténnal, Amsterdammal együttműködünk, működünk a szolidaritás működik Görögország, Portugália, Olaszország között a nem kormányzati szervezetek bevonására is sor kerül, de vannak más kezdeményezések is, ami a fejlesztési alapot illeti. A megfelelő projektek benyújtását várjuk tehát. és a legjobb gyakorlatok cseréjére sort kell keríteni. Vannak olyan országok, amelyek hosszú távú tapasztalatokra tekintetnek vissza, Hollandia, Németország, Franciaország, akik már régebb óta szembe kell, hogy nézzenek a migrációval. Idén nyáron azonban olyan szigeteket is felkerestem, amelyek nagy nyomásnak vannak kitéve, egy kis szigetről van itt szó, 5000 lakosa van, és 9000 menekült érkezett ide nyáron. Ez nagyon közel van Törökországhoz, ez a kis sziget, és ez rendkívül nehéz helyzetet eredményez. Ami az olaf való együttműködést illeti, én biztosíthatom önöket, hogy nagyon szoros ez az együttműködés és a DG Régió és az OLAF egy stratégiát dolgozott ki a 2015-17-es időszakra vonatkozóan. 7 európai alap ról van itt szó, amelyeket ki lehet használni, és a jó együttműködésnek köszönhetően bizonyos szabálytalanságokat sikerült tisztázni. Amint az OLAF bizonyos eseteket, esetekről tájékoztat, leállítjuk a kifizetéseket, pénzügyi korrekciókat követelünk, és megpróbálunk minden eurót visszakapni az európai költségvetés számára, még akkor is, hogyha abban, abban az esetben, hogyha e, helytelen felhasználásra került sor. A 2007-13-as programokat illetően azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az európai pénzeket a lehető legjobban megvédjük a csalástól, illetve a hibáktól. Ami a hibákat illeti, amelyeket el lehetett volna kerülni, na, hogy le, lezárjam a választ, azok a hibák, amelyeket el lehetett volna kerülni. Azt szeretné, arról szeretném biztosítani elnök asszony, hogy természetesen mi sem örülünk ezeknek. Folytatjuk a monitorozást, de természetesen az auditált eredményekre kell alapoznunk, 500 jelentést kapunk évente a nemzeti auditoroktól, és nincs arra kapacitásunk, hogy hogy ezt mindet megvizsgáljuk, de a legmagasabb kockázatú programokat mind ellenőrizzük, igyekszünk a tagállamokat arra ösztönözni, hogy valóban biztosítsák ezen audit hatóságok függetlenségét, és a súlyos eltérések azonosítása esetén természetesen mi, el, mi is fellépünk. Vannak cselekvési tervek, amelynek köszönhetően a tagállamok a robusztus rendszer ellenőrzését végezhetik, és biztosíthatom arról, hogy hogyha a kiigazításra nem kerül sor, akkor nem fizetünk. Önök is tudják, hogy célzott támogatást valósítunk meg. Vannak itt különböző tréningek, szemináriumok, peer-to-peer -peer támogatás, főleg a közbeszerzésben, eh, de az elfogadhatóságban is, eh, a támogathatóságban is eh, számos hibát el lehetett volna kerülni. Hogyha keményen dolgozunk a végrehajtás a 2017-ben elfogadottak végrehajtásán a közbeszerzés és az állami segítségnyújtás esetében számos hibát el tudunk kerülni. Ezt a választ tudom adni az elnök asszonynak és Zabajov asszonynak. Nem hiszem, hogy több jogszabályra lenne szükség a közbeszerzést illetően, sokkal inkább a meglévő jogszabályt, közbeszerzési jogszabályt kell szigorúban alkalmazni. Amit én látok, az az, most már második évben, hogy a közbeszerzés már nem a fő hiba forrás, most már a támogathatóság az, és most már idén ez már nem probléma. Egyes tagállamokban még mindig a közbeszerzés a legsúlyosabb probléma, ezekre a tagállamokra reagálni kell. I képviselő úr kérdésére azt válaszolnám, hogy nem, nincsenek különböző módszereink a különböző tagállamokban, ugyanazt az audit módszert alkalmazzuk, egyértelműen lefektetett szabályánk vannak, ezek szerepelnek a bizottság iránymutatásában. Azt gondolom, hogy gold platingről beszélnek, beszélt. Nos, több tagállam azt mondja, hogy több ezer oldalt kell aláírniuk és arra azt mondják, hogy ezt Brüsszel kéri számon tőlük, rajtuk. Nyilvánvalóan nem erről van szó. De valójában ilyen előres nincsen, hogy egy projekt miatt több száz, több ezer oldalt kell aláírni. Sőt, a vasúti ágazatban képzeljenek csak el egy tízezer oldalas projektet, hogyha ezt mind alá kéne írni, akkor több időt töltünk az aláírással, mint a projekt megvalósításával. Tehát eh, talán a tagállamoknak kéne ezt a kérdést megoldani. Fontosnak tartom az egyszerűsítést, Tehát az e a költségek egyszerűsítéséről volt szó, ami a projektek e, e, ellenőrzését illeti, e, azon projektekről van szó, amelyek nyereséggel járhatnak, profitot termelnek. Azt gondolom, hogy sikerülni fog 2020 20 után a felhasználók életét, vagy a kedvezményezetek életét egyszerűsíteni. De hogyha az eszközök lehívásáról van szó, a tagállamoké 100%-ban a felelősség. Sem az Európai Parlament, sem a bizottság nem fogja tudni a helyszíni végrehajtást minden projekt esetében ellenőrizni a tagállamok felelőssége az európai alapok ezen a felhasználását ellenőrizni az adott országokban. Ez egy olyan dolog, ami kapcsolatban nem tudjuk, hogy az elkövetkezendő években hogyan alakul a helyzet. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tagállamok az európai pénzeket lehívják. De természetesen ezeknek bizonyítaniuk is kell azt, hogy a pénzt megfelelően fel tudják használni. Ez a szolidaritás jelen lenne az Európai Uniós tagállamok között. Bogan úr. egy nagyon fontos politikai problémát említett. A kohéziós politika több millió eurót ruház be az Európai Unió gazdaságába, és természetesen voltak olyan esetek, eh, amelyekben ezek a, ezeket a pénzekkel kapcsolatban a hűtlenkezelés merült fel, és e, ezzel a gyarú az egész politikára, e, szakpolitikára vonatkozik. A hűtlen kezelés azonban az alapnak e, csak 0,42%-át érinti az OLAF beszámolója szerint. Az Európai Bizottság azonban zéró toleranciát alkalmaz ezen csalásokkal szemben, és már elmondtam, hogy ha egy gyanú felmerül, azonnal reagálunk. A hibák nem, a hibákat nem, a hibák és a csalás között nincs egyenlőségjel. A hiba azt is mutathatja, hogy az európai, tehát azt mutatja, hogy az európai vagy a nemzeti jogszabályt megsértették. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi is, biztos asszony? Azért koncentráltunk az Olafra, mert a múlt héten egy megfelelő ülés volt, és ott tájékoztattak bennünket arról, hogy a csalás 69%-a a struktúrás alapokat illeti. Például egy magyar projektet is megvizsgáltunk, és ott is végig kell néznünk, hogy valóban minden eurót visszakövettek-e, visszaköveteltek-e, amely hát olyan projektekre for, titottak, amelyekről végül is bebizonyosodott, hogy csaltak. Köszönöm szépen, nem tudom mennyi időm van, de több fontos kérdést már feltettek a kollégák, feltettek a képviselők. Először jelentéstevő kérdésével kezdeném, ő említette, hogy a kohézió mennyire fontos a gazdasági növekedéshez, illetve a munkanélküliség által csökkentéshez. Beszélt arról is, hogy az új periódusban, tervezési időszakban milyen hosszú késlekedések voltak. Nos, hadd mondjam el ezt a jelentéstevőnek, hogy lesz majd egy új különleges jelentés, ami az abszorpciós rátáról szól. Majd jövő évben lát ez napvilágot, és ez foglalkozik majd azzal, hogy mi a késlekedés oka, hogyan lehetne ezt megelőzni úgyhogy jövő évben majd még reklámozni is fogom ezt a nagyon fontos jelentést ebben a fontos témában. Aztán az egy egységes audit elv, illetve a fokozott audit eljárások kérdés, ezek egyre bonyolultabbak, összetettebbek, egyetértek ezzel. A kohézió olyan szakterület, ahol megdöbbentő, hogy az elmúlt években több audit szint is több audit szint merült fel, a, már a szakirodalomban is olvashatunk az audit robbanásról. Többféle hiba szint, a mi hiba szintünk a, szembe a bizottság szintje, Nos, mint külső auditor, mi nem lehetünk részesei ennek az egyszerűsített vagy egységes láncnak, de szeretnénk tesztelni ennek a rendszernek a megbízhatóságát. Jövő évben egy kísérleti projekttel ezt fogjuk vizsgálni, tehát mások munkáját próbáljuk tesztelni, vajon mennyire megbízhatóak ezek az értékelések, és természetesen, ha igény van rá, akkor támogatást is tudunk adni, és a mi rezidális szintünket is vizsgáljuk. Aztán pénzügyi eszközök, átláthatóság téma is felmerült, illetve egyéb kérdések. Egyetértek a pénzügyi eszközöknek, nyilvánvalóan nyilvánvaló előnyei vannak, tehát hatékonyabban is lehet ezeken keresztül az EU-s költségvetést használni. Egyébként van egy 19-es számot viselő jelentésünk 2015-ből. Itt számos problémával foglalkozunk. Alapvetően túlméretezik ezeket, a költségek is túl magasak és hát a beszámolás kötelezettség. Erre vonatkozóan is ajánlásokat fogalmaztunk meg ebben a jelentésben. Átfogóbb információkra van szükség az igazgatási költségekkel kapcsolatban, illetve összehasonlító elemzésre van szükség. Úgy véljük, hogy ez megkönnyíti majd a 2020-as idősz, utáni, 2020 utáni időszakra vonatkozó jogszabályok előkészítését, illetve szakértői vagy szakmai tanácsadásról is szól. Ez Lavajova asszony, illetve elnök asszony a közbeszerzéssel kapcsolatban tettek fel kérdést. Erre azt tudom mondani, hogy mi ex post auditálással foglalkozunk, tényeket értékelünk ki, hogy egy szakpolitika eléri el hozzáfűzött célokat, hát ez, ez egy más lapra tartozik. Van két külön jelentésünk egyébként a közbeszerzéssel kapcsolatban a 2015-ös 10-es, illetve van egy 2017-es jelentésünk is, de most ezzel külön nem foglalkoztunk. Aztán a különböző igazgatási ellenőrzések, ahogy említette a bizottság, a probléma azt jelenti, hogy nem megfelelő a minősége ezeknek az ellenőrzéseknek, tehát a, az igazgatóhatóságoknak, vagy egyéb köztes szereplőknek. Valóban a felelhető hibarány nőtt. Tavaly, amikor is a 2007-2013-as kiadásokat elemeztük, nagyobb volt annak az esélye, hogy ilyen ellenőrzött anyagokat találunk, magasabb volt, mint az előző években. Ezt tudom válaszolni, és köszönöm szépen, hogy ennyire érdeklődnek munkánk iránt. Megadom a szót a jelentéstevőnek zárásként, nagyon röviden, ha lehet. Köszönöm szépen, igen, nagyon röviden. Úgy tűnik, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol is a struktúrás politika és a kohéziós politika ezt már halára magyarázzuk, hogyha megnézem a végrehajtást, ennek az állását, és közben meg kell állapítanom, hogy közben a tagállamoknak és a régióknak, illetve a vállalkozásoknak is egész más finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek kevésbé bürokratikusak, mint a strukturális alapok. Én meg is értem, hogyha az Európai Központi Bank 60 milliárdnyi havi 60 milliárdnyi kötvényt ad ki, hogyha az Európai Stratégiai Beruházási Alap rendekez, az Európai Beruházási Bank rendelkezésére áll, tehát a strukturális alapok ezzel háttérbe szorulnak. Időközben azt is el kell mondanunk, hogy ott, ahol a pénzügyi hatóságok végzik az ellenőrzést, ezeknek az, abban áll az érdekük, hogy kezdetektől fogva minden hibát kizárjanak, a kifizetett pénzek visszaköveteléséhez kerülhet ez, vezethet ez, de azt is halljuk, hogy ott, ahol például vállal vállalkozási tanácsadókat foglalkoztatnak, ott külön komoly ellenőrzésre kerül sor. Azok, akik a ez, és ez ráadásul nem erősíti azt a kedvet, hogy az európai támogatásokat figyelembe vegy, igénybe vegyék. Aztán, hogyha 2020 utáni költségvetésről is beszélünk, és további pénzt követelünk, akkor hatályoztassak arról, hogy 2015-ben 7 milliárd került vissza a kifizetési eszközökből, most 10 milliárd a novemberi helyzet, amit nem adtak ki Strasbourgban. Sürgősségi eljárásban egy módosítást fogadtunk el, a szabályok módosítását fogadtuk el a struktúrás alapokból ki nem adott pénzekkel kapcsolatban, le nem hívott pénzekkel kapcsolatban. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésbe tettük ezt át, bár mondjuk ez sem arról híres, hogy itt nagyon hatékonyak lennének. Tehát itt van összességében egy probléma. Ami engem zavarna, az az, hogy ezzel összességében az Európai Unió láthatósága hát csorbát szenved, hogyha ezt a, ezeket a pénzeket nem használják olyan mértékben, mint ahogy ez rendelkezésre áll. Tehát ezért közösen kellene dolgozni azon, hogy a helyzetet javítsuk, és felgyorsítsuk a helyzetet a régiókban is, de meg kell állapítanom, hogy a régiókban is van nagyon sok jó kezdeményezés, főleg kutatás, fejlesztés területén, és itt az európai támogatásokra vannak utalva, itt nem lehet kölcsönből finanszírozni ezt, hogyha a végrehajtási eljárások problematikusak, hát ez megnehezíti a dolgot. Akkor ezzel ezek a programok nem tudnak megvalósulni. Most még van egy kis időnk, de azért nem szabad túl sok időt elpazarolni, hiszen a támogatási időszak vége rohamosan közeledik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen kapcsolatban maradunk, köszönöm, hogy eljöttek ide, Köszönjük az írásbeli és szóbeli válaszokat. Természetesen ezeket a e, e, programokat tovább követjük. Köszönöm szépen, és kérem, hogy a szemvevőszék elnökét e, hívják be, és elnézést kérünk a késlekedésért. Ja, ich möchte dem Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs sok szeretettel köszöntöm a számvevőszék elnökét. A munkaprogramról szóló eszmecserére kerül sor. A bizottság munkatársait arra kérem. Dankeschön. Thanks a lot. Genau. Ja, darf ich, may I ask you to make less noise. May I ask you to make less noise and to leave the room? Arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit csendesebben, és aki nem szeretne itt maradni, az hagyja el a termet, hogyha lehet. Köszönöm szépen, hogy a számvevőszék elnöke ellátogatott hozzánk, és az Európai Számvevőszék munka programja van most napirenden. Megkaptuk a programot, ami a különjelentéseket illeti. 12 különjelentést jelentettek be a tavalyi éves jelentésben, e, és ezt nem ezekben az években készítették elő, ez így néz ki. A kérdés, hogy az éves jelentés, illetve a számbevőszék éves tervezése mennyire megbízható, hogyha 12 túl késő jön, 16 is időben jön, mindesetre foglalkoznunk kell ezzel. Köszöntöm az elnök urat, és megadom a szót. Köszönöm szépen. Az ön által felvetett kérdésre hadd válaszoljak azonnal. A munkaprogram természetesen folyamatosan alakul. Ez azt jelenti, hogy a jelentések, amelyeket készítünk, mm, előkészítési fázisban, vagy a készítési fázásban gyakran hát előre nem látható ellenállásba ütköznek, és ez elhalasztja a jelentés elkészültét, nem kapjuk meg időbe az anyagokat, vagy előre nem látható körülmények merülnek fel. Intenzíven foglalkozunk ezzel, próbáljuk ezt elkerülni, javítani, és a szemináriumon, amelyet idén, a szeptemberben szerveztünk, felmerült a módszertan felülvizsgálata, tehát hogy a külön jelentésekkel mi legyen, és az Audit Minőségi Bizottság még egyszer megvizsgálja e, ezeket a kézikönyveket, hogy hogyan tudjuk gyorsabban és hatékonyabban végezni a munkát, hogy időben eljusson ez önökhöz. Egy jelentés nem veszik el van hát kivétel, de általában a jelentések az asztalra kerülnek. Minden esetre igyekszünk hatékonyabban dolgozni. Ami a 2018-as munkaprogramot illeti, ezt októberben közzétettük, 50, nem teljesen 50 célkitűzés van ebben, különböző éves jelentések, különjelentések, témaanyagok és vélemények. A különjelentések számos témára ki térnek, a természetes erőforrások fenntartható használata, migráció, globális fejlesztés, növekedés, integráció, belső piac, és az elszámoltathatóság és gazdaságosság Európája. A 2018-as munkaprogramban új, jonnan tervezett fejezetekben vannak nagy prioritások, ebből 12 van, nagyon magas prioritású program, ilyenek például az Európai Unió költségvetésének jövője, a közös mezőgazdasági politika jövője, a kohéziós politika egyszerűsíte, illetve a Horizont 2020 egyszerűsítése ide tartozik, az élelmiszerbiztonság, a nem kormányzati szervezetek átláthatóságának, finanszírozásnak átláthatósága, a törökországi menekültek eszköze, illetve az Európai Uniós intézmények etikai szabályainak megfelelősége. A jelenlegi öm, események határozzák meg ezeket a témákat, és az ezekkel összekapcsolódó kockázatok. Ö, nagyon fontos kritérium emellett az érdekelt felek érintő témák, vagy az általuk felmerült, témák, főleg a parlament, a mentesítési eljárás, és ahogy ez felmerült az elnökök konferenciáján az elnökök konferenciáján elfogadott lista, listáról a 2018-as munkaprogramban a javaslatok kétharmadát sikerül lefedni már eleve tervezett vagy folyó programokban. Szeretném említeni az Közvetési Ellenőrzési Bizottság által benyújtott témák magas szintjét is. Nem régiben Wikström asszonytól kaptunk egy levelet, e, Inge Gressle kapott e, erről egy e, mellékletet, és ez erről a listáról szól. Azonban továbbra is néhány nagy, fontos szakbizottság inputja hiányzik, vagy túl későn készült el. Biztos vagyok benne, hogy támogatnak bennünket abban, hogy ezek a, ez a többi bizottság is tudatában legyen a számvevőszék munkájának, hogy konkrét javaslatokat kap, kaphassunk a jövőben. A következő munkaprogram előkészülete már kezdődik, és az elnökök konferenciájának elnökével való következő találkozom 2018. januárjában lesz, és ott már, már beszélünk a 2019-es számvevőszéki munkaprogramról is. Ezt tehát röviden be szerettem volna röviden elmondani. Egyébként az írásbeli jelentést megkapták. Köszönöm az intenzív és jó együttműködést. Az előkészület, a végrehajtás terén nyújtott együttműködést köszönöm. Nyilván van még javítani való, de visszatérek a kezdeti pontra is. Az elnök konferencián is felmerült a timing problémája. Ismerjük a problémát, tudatában vagyunk ennek, próbáljuk megoldani, de ez egy olyan folyamat, ami nem egyszerűen megoldható, nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Azt hiszem, hogy ennyit tudok most bevezetőként elmondani, szívesen megválaszolom a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök, köszönöm a jó együttműködést, mi is, és örülök, hogy a e, kérdéseinket, kéréseinket, javaslatainkat tudomásul veszi, vagy felkarolja a számvevőszék. Most az országjelentéseket, országspecifikus ajánlásokat szeretném említeni a magyarországi látogatásunkkor láttuk, hogy ez mennyire fontos. Ma a regionális biztos által adott válaszokból e, e, is hallottuk, hogy e, számos olyan közbeszerzési eljárás van, ahol egyetlen pályázó van. Szerintünk ez nagyon nagy probléma, vagy pedig nem működik a belső piac. Ezeket a dolgokat mindenképpen látnunk kell, mert különben a számunkra fontos eh, témák eh, nem érintjük. Itt most nem arról van szó, hogy újra mutogatnánk egyes országokra, hanem valóban le kell, fel kell vetnünk ezeket a problémákat, és célzottan kell eljárni. Gyakran halljuk azt, hogy ágyúval lövünk eh, verebekre. Azt gondolom, hogy az ország specifikus ajánlás lehetőséget ad arra, hogy konkrétan megnevezzük a problémákat, és testre szabott megoldással álljunk elő, ezért ez egy fontos dolog számunkra. A kérdés emellett összekapcsolódik azzal is, hogy az új európai költségvetés hogy nézzen ki, és a közös mezőgazdasági politika jövője nyilván sokan vannak, akik azt mondják, hogy <laughs> semmi, semmi ne változzon, még ha a világ a feje tetejére áll, akkor se változzon a mezőgaz, közös mezőgazdasági politika. Válasz. Elnök asszony, ami az ország specifikus beszámolást illeti, igyekszünk ezt javítani. Ön is tudja, hogy korábban voltak ezzel kapcsolatban problémák, hiszen a statisztikai információk, eh, amelyeket eh, az éves jelentés keretében kaptunk, hát ez hát korlátozottan teszi lehetővé a megbízható országspecifikus ajánlást. Hogyha megváltoztatjuk a jövőben, az országos jelentést, akkor ezzel olyan forrásokhoz is jutunk, adatforrásokhoz jutunk, amelyel javíthatjuk ezt és azt gondolom, hogy a performance reporting keretében egyes tagállam csoportokat is tudunk elemezni. Hát a szemvevőszékben felmerülnek problémák azzal kapcsolatban, hogy egy országot emeljünk ki, de országcsoportokról beszélhetünk. Korábban is, meg, korábban már megtettük ezt, tehát nem mindig az egész Európai Uniót értékeljük, hanem egyes tagállamokat választunk és egyes téma súlypontokat. Ami az MFF-et illeti, csak meg tudom ismételni azt, amit a múlt héten az elnökök konferenciáján elmondtam. Lesz egy első briefing anyag január végén, és amint az Európai Bizottság az anyagát közzétette, ezután még nyáron egy konkrét véleményt készítünk, és ezt önök majd tudják használni, hogy milyen tendencia merül ebben fel, ennek nem tudok elébe menni, de ami a midterm reviews véleményünket illeti, ebből világos, hogy az átláthatóság, a rugalmasság és a hatékonyság lesznek a fő témák. Azt gondolom a mezőgazdaság is szerepet fog játszani. A jövőbeni munkaprogramunkból látják, hogy az agrárterületen egy konkrét súlypont van, és tudatában vagyunk az az MFF összefüggésében a problémáknak. Ez egy fontos belső vita. Abból indulok ki, hogy mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy a vitát javítsuk ebben a témában. Köszönöm. Csehül fogok válaszolni. Köszönöm szépen, köszönöm Ayala Szender asszony fog kérdést feltenni, hogyha ez így megfelelő. Igen, köszönöm. nézek erre, greszle asszony eltűnik. Nos, mind, mindannyian itt a szakbizottságban Hát ugye sokszor hallottuk azt, hogy vannak országok, akiket kritizálunk, vannak olyan országok, akiket pedig nem kritizálunk, vannak jó tagállamok, vannak nem annyira jó teljesítő tagállamok. A frakcióm nyolc tagjával egyetemben azt gondolom, hogy ez így nem megfelelő. Nos, úgy vélem, hogy európaiként meg kéne próbálni elkerülni ezeket a történelmi szembeállásokat, az észak-dél, illetve kelet-nyugat típusi szembenállásokat. Miután a szemvevőszék kiválóan tud semleges, semleges felméréseket, illetve elemzéseket készíteni. Éppen ezért azt gondolom, hogy nekik kell megadni ezt a lehetőséget, hogy a számok nyelvén szóljanak, és úgy vélem, hogy a leegyszerűsítés sosem felel meg a valóságnak, és ez rosszat tesz a szakbizottság munkájának, munkájának is. Az első években, amikor nem csak a problémás kérdésekről beszéltünk, hanem igazi megoldásokat is tudtunk szállítani, és akkor jött hozzánk, akkor eljött hozzánk egy igazi miniszter is egy tagállamból, és akkor igazi párbeszéd jött létre. Mindig ugyanazzal vádolnak meg minket, és éppen ezért a, a, egy idő múlva már nem jöttek hozzánk a miniszterek. Hát ezt kéne valahogyan visszaállítani. Megköszönöm a munkaprogramot, és köszönöm azt, hogy ilyen erőteljesen képviseli a szemvevőszéget. Azt gondolom, hogy vannak itt olyan dolgok, amiket ki kell emelni. Nos, a számvevő szék klasszikus auditálással foglalkozik, de vannak olyan termékeik, amelyeket felfrissítettek, modernizáltak, felejtjük el, hogy másfél év múlva nagyon sok új képviselő érkezik. Jó lenne tudni, hogyha lenne egyfajta rálátásunk, hogy honnan, hova jutott el a számvevőszék az eszközeik, hogyan fejlődtek, honnan, hova jutottak el, és ez azért is jó lenne, mert akkor tudnak rögzíteni azt, hogy honnan indultak a dolgok, és hova jutottunk el. a Strukturális politikában, kohéziós politikában, a vidékfejlesztésben, avagy a közös mezőgazdasági politikában. Aztán lesznek majd új témáink is, például migráció, menekült kérdés, közös védelmi politika. Jó lenne, hogyha láthatnánk a kapcsolatot az eddigi szakpolitikák, illetve az újabb típusú szakpolitikák között, Tehát össze kéne tudni kapcsolni ezeket a dolgokat, a védelmi politika, a migrációs politika, menekültügyi politika. Illetve fölmerül a kérdés például, hogy a külügyi képviseleteink vagy a nagykövetségeink ezeket hogy tudják felhasználni ezeket az anyagokat. Nos, már eleve nagyon jó az az ajánlat, amivel ön ide eljött, de azért jó lenne, hogyha megszívlelné a kéréseinket, kérdéseinket. Különböző eszközeink vannak arra is, hogy munkahelyeket teremtsünk, és vannak nagyon jól bevált gyakorlatok, jó példák. Valóban létrehozunk munkahelyeket, amelyek meg is maradnak, vagy megtartunk munkahelyeket különböző programokon keresztül. Más programok viszont nem ilyen sikeresek vagy. Ott van például a gender költségvetés. Európa öregszik, és azt szeretnénk elérni, hogy a nők a lehető legnagyobb mértékben részt vegyenek a munkaerőpiacon. Lennének apróbb kérdéseim is, de azért számomra ezek fontos kérdések. Krécő asszonyjal az imént egyeztettünk, és egy kérdőívről beszéltünk vele, vajon a szemeszter milyen dinamikát hozott létre a tagállamok között, illetve az ajánlások elindítottak-e bizonyos folyamatokat a tagállamok között? Mi, mi változott meg a dinamikában? Mi az, amit tanulhatunk mindebből? Az országonkénti lebontás lehet-e a számvevőszék számára példa? Ugye a bizottságnak már van egy ilyen lebontása, és a tanács is ajánlásokat fogad el ebben a témában. Nem tudom, hogy a számvevőszék átveszi ezt a munkamódszert, és azt gondolom, hogy mindenkinek el kell végezni a házi feladatát, a deficites kérdésekben is. Meg kell próbálni javítani azokban az esetekben, ahol a tagállamok gondokkal küzdködnek, és vannak többletes országok is. Szerintem a számvevőszék intelligens módszertanával sokszor feloldhatunk egy pat, pat helyzetet. Például egy makacs szuperávit esetében az oktatási beruházások, vagy infrastruktúrális beruházások, képzési beruházásokon keresztül lehetne segíteni. És szerintem, hogyha mindenki összefog, akkor egész Európa jobban működhet. Ön szerint van arra lehetőség, hogy ne a végtelenségig hozzunk létre jelentéseket különböző országokról, hanem az ajánlásokat fogadjuk meg, illetve nézzük meg azt, hogy a különböző eszközeink mennyire hatékonyak. Nem tudom, hogy ön szerint a számvevőszék mennyire tudna segíteni ebben, hiszen önöknek egészen más eszközeik vannak, mint nekünk. Köszönöm. Uh, thank you, Ines. Köszönöm, Ines. Szalafranka úr is szeretne kérdést föltenni, úgy látom. Igen, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm szemövőszéki elnök úr, hogy ellátogatott ide mai napon, és köszönöm, hogy bemutatta a prioritásait a 2017-es, 2018-as évről. Nos, a szemövőszéknek van egy alapvető feladata, ő az Európai Unió külső auditora, Természetesen azt is, az is nagyon fontos, hogy az elszámolthatatóságot növeljék, illetve az átláthatóságot is, és meg kell adni a lehetőséget az európai polgárok számára, hogy meggyőződhessenek arról, hogy minden rendben folyik az európai költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Krécu asszonyjal az imént egyeztettünk, erre utalt a kolléganő is az imént. Krécu úr tárcája egy nagyon komoly összeget jelentő tárca. 300 milliárd euróra van szó. Nos, elnök úr, szerintem általános perspektívát is meg kell jeleníteni ezen összeggel kapcsolatban. Milyen irányba mozdul, mozgunk ezen összeg felhasználásával kapcsolatban? De évente egy milliárd euróról van szó, pusztán ezen tárcával kapcsolatban, tehát ezt ne feledjük el. Szerintem a számvevőszéknek nagyon érdekes az a munkája is, hogy tanácsot adnak a különböző európai intézményeknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a költségvetést elkölteni, mik a prioritások. Ejjel asszony utalt arra, hogy elképzelhető, hogy új prioritások merülnek fel. Hogyha összehasonlítjuk a struktúrális politikai adatokat, vagy a természetes erőforrásokkal kapcsolatos adatokat, akkor látható, hogy a biztonsági kérdés, ami ugye egyre inkább foglalkoztatja az Európa, európai polgárokat, nos, ennek a témának sokkal kisebb összeget szenteltek. Éppen ezért, elnök úr, ezek, az, ezek a dokumentumok, amelyeket a számvevőszék szolgáltat, nagyon-nagyon hasznosak lehetnek, hogy megértsük a szakpolitikák finanszírozását, ezen költségvetés végrehajtását. Én mindig örülök az önök jelentéseinek, és szeretnék egy konkrét kérdést is föltenni, hiszen ez egy nagyon nagyra törő munkaprogram. Körülbelül 900 munkatársa van a számvevőszéknek, szerint milyen kihívások alakították ezt a munkaprogramot, és az emberi erőforrások területén miről tud beszámolni? Itt van a tavalyi jelentés is, illetve vannak külön jelentéseik is. 36 külön jelentést adtak ki tavaly. Aztán itt vannak még az egyéb szakmai dokumentumok, a tavalyi évben a számbevőszeg 52 olyan jelentést adott ki, amely egyes intézményekről szól, és akkor vannak egyéb elemző anyagaik, átfogó információs dokumentumok. Kérdésem, hogy a 2018-as munkaprogram mennyiben különbözik az előző évhez képest, kvantitatív szempontból. Tudom, hogy ez bizonyára sokkal nagyra törőbb, de hát az idő is halad közben, kezdődik egy új programozási ciklus az Európai Parlamentben, és ez említette, szeretném föltenni a kérdést, hogy vajon az emberi erőforrások elégségesek, vagy nem, elég munkatársuk van-e, vagy nem, meg tudják ezt oldani, vagy nem. Engem valójában a külpolitikai érdekel a legjobban, a külpolitikai bizottságban dolgozom. 8 milliárd euróra terjed ki a költségvetési a külügyi költségvetés mi jelent itt prioritás? Tudom, hogy van, vannak különböző választási megfigyelési missziók, vagy a száheli övezetben való fölépésünk. Ön szerint miben tér el az idei munkaprogram ezen a területen a tavalyitól? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Én is feliratkoztam a kérdés feltevők listájára. Egy konkrét, rövid kérdésem lenne. Ez valójában arról szól, hogy az Európai Parlament és a számövőszék között mi a, milyen a kapcsolat. A prioritásokra sok kolléga rá kérdezett, várom is a válaszát ezzel kapcsolatban. Ön szerint hogyan tudnak jobban együttműködni az Európai Parlament szakmaibb bizottságaival? hiszen a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjait ismeri, de az egyéb szakmai munkát végző bizottságok tagjait mennyire ismeri? Van-e érdeklődés ezzel kapcsolatban? Cecilia Wikströmre gondolok, vagy például a, az elnökök értekezletével is van kapcsolata. Ön szerint mennyire érdeklődik a többi képviselő, illetve a többi formáció? Szárváma úr szeretne még egy kérdést föltenni és utána pedig az elnök úr fog nekünk válaszolni. Petri. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm elnök úr. Köszönöm a prezentációt, de sajnálatos módon késtem. Sok mindenről lemaradtam, de egy kérdést szeretnék föltenni, nem újdonság, ugye az a régi kérdés, amit már többször többen föltettek. A szembevőszék bizonyos súlypontokat meghatározott, az egyik ilyen a jövő elkövetkezendő időszakra nézve a teljesítmény értékelés. Jó lenne, hogyha 2018-ra vonatkozóan többet megtudnánk erről. Mit lehet előrejelezni 2018-ra? Mi az, amit meg tudnak tenni ezzel, ezzel kapcsolatban? Mit tudnak javítani? ezen témával kapcsolatban 2018-ban, és van is itt egy konkrétum. Folyik jelenleg a mentesítési folyamat. Az ampr rel foglalkozunk. Remélem, hogy el tudunk kérni valamit tehát hogy ne leíró típusú legyen a hatások, tehát a hatásokat másként is föl tudjuk mérni, ne csak leíró jelleggel, hanem sokkal inkább szakmai módon tudjunk erre válaszolni. Köszönöm. Most pedig az elnök úr következik. Köszönöm szépen. Also Frau Ayala Sender sprach das Thema Ayala Sander asszony még egyszer kitért az ország specifikus jelentések témájára. Az előbb már megpróbáltam eh, az elnök asszony kérdését megválaszolni. Nos, még egyszer mondom, tehát a, az éves jelentések keretében a statisztikai alapok szerint nem tudunk megbízható országspecifikus eh, állításokat megfogalmazni, ez azért van, mert az analitikus módszerünk az egész költségvetésre van kihegyezve, nem pedig az egyes tagállamokban uralkodó helyzetekre, helyzetre. Próbálunk persze folyamatosan kiegészítő ország, specifikus információt szolgáltatni, de ezek nem ország specifikus értékelését jelentik a hiba aránynak. Sokszor Egyszerűen példákat említenünk, vagy megpróbálunk a módszertanunkkal kapcsolatosan nagyobb átláthatóságot teremteni. Ezek azok a lépések, amelyekre lehetőségünk van, és a múltban már néhány példát szolgáltattunk erre. Teljes mértékben osztom Ayala Szender asszony véleményét, miszerint nem mindig az állítólagos, állítólagos jó tanulók, tényleg a jó tanulók, vannak közöttük is rosszak, és ugyanígy igaz a rosszakra is, hogy ők nem mind rosszak, hanem vannak köztük jók is. Hét éves távlatban, 2015-ben ugye próbálkoztunk ilyen távlatok alkalmazásával, egy kicsit máshogy néznek ki a dolgok, mint az ember azt eredetileg gondolná. Számunkra a legfontosabb az, hogy világos elemzéseket készítsünk, és csak megbízható állításokat fogalmazunk meg, máskülönben veszélybe sodorjuk a számvevőszék tekintélyét, hírnevét, és nem fogunk semmi, semmilyen körülmények között támadható és megkérdőjelezhető állításokat megfogalmazni. Azt hiszem, ezt elmondhatom az összes számvevőszéki kolléga nevében is. Az európai szemeszterrel egyszer már foglalkoztunk egy jelentésben, 2018-ban másodízben is foglalkozunk majd vele. Nem ez a legfőbb prioritásunk, de azért mégis prioritás. Ez azt jelenti, hogy ez a téma is továbbra is a figyelmünk középpontjában áll majd. Szalafranka kolléga beszélt a külpolitika témájáról, és az új prioritásokról ezen a téren. Igen, ezt mi is felismertük, az elmúlt években is intenzíven vitáztunk ez, ö, arról, hogy az Európai Uniónak most új feladatokat kell betöltenie, olyanokat, amelyek korábban nem álltak a figyelem középpontjában, a védelem, a biztonság, a terrorizmus, a migráció, ezek mind olyan témák, amelyek korábban nem játszottak szerepet, most viszont hirtelen nagyon fontossá váltak. Ide sorolhatnám egyébként még az IT biztonságot is. Ezekre a feladatokra fel kell készülni. Sokszor a számvevőszéket, ugyanúgy, mint az összes többi intézményt is meglepik az új fejlemények, és mi is sokszor arra döbbenünk rá, hogy nem voltunk elég elő, erőtekintőek sokszor jobban fel kellene készülnünk ezekre a témákra, igyekszünk is ennek a követelménynek eleget tenni. A harmadik kamara életékességi köre is megváltozott, már nem a külpolitika klasszikus ö, problematikájával foglalkozik, és a fejlesztéspolitikával, hanem a, a migráció ö, miatt meg kellett változtatni a hatásköreit, mert ezek a kérdések is egyre nagyobb szerepet kapnak, és egyre több kolléga specializálódik egyébként ezekre az új fontos témákra. A kollégák is folyamatosan alkalmazkodnak az új adottságokhoz, ugyanúgy, ahogyan a politika, az EU-s intézmények és mások is ugyanerre kényszerülnek. Számszerűleg ambiciózusabbak vagyunk-e? A 2018-as munkaprogramba 47 javaslat került be, Ez talán egy kicsivel haladja meg az elmúlt évek munkaprogramjának szintjét. Az elmúlt évek munkaprogramjainak szintjét. Azonban a számövőszéknek az is célja, hogy a megfelelőségről elmozduljon a hangsúly a teljesítmény felé, mert a teljesítmény sokkal intenzívebben foglalkoztat mindenkit, és Hát minél jobb a megfelelőség az EU-s intézményekben, annál nagyobb a mozgástér a tekintetben, hogy az erőforrásokat a teljesítmény alapú jelentéstételre használhatjuk fel. Ami a humán erőforrásokat illeti, ugyanúgy, ahogyan az Európai Unió egyéb intézményei is, a jelen pillanatban érvényben lévő több éves pénzügyi keretnek kell megfelelnünk. Ez azt jelenti, hogy 5%-os humán erőforrás megtakarítást kell eszközölnünk, ugyanúgy, mint minden más intézménynek is. A számvevőszéknek eh, fontos, hogy jó példával járjon elől, igyekszünk ezt a célkitűzést elérni, jó úton haladunk ez idáig, de ez azt is jelenti, hogy csak akkor tudunk az új nagyra törő feladatoknak megfelelni, hogyha átcsoportosításokat végzünk, növeljük a hatékonyságot, és hát a Brexit révén várhatóan még csak romlik a helyzet sajnálatos módon. Próbáljuk a hatékonyság növelésével megoldani a helyzetet, és próbálunk így megfelelni az elvárásoknak. Dlabajova asszony beszélt a más szakbizottságokhoz és a parlament egészéhez fűződő kapcsolatunkról. Öt éve figyelem ezt a folyamatot a számbevőszék szemszögéből. 2012-13-ban még itt a parlamentben voltam képviselő, és ebből a szemszögből néztem a helyzetet. Szerintem az elmúlt években nagyon sok minden javult. Teljesen egyértelmű, hogy a számbevőszék, így rendelkezik a számbevőszék alapító okmánya is, természetesen szembevőszék számára, tehát a KONT szakbizottság a legfőbb kapcsolattartó, velük tartjuk a kapcsolatot elsősorban. Ez a szakbizottság, ami parlamentbeli hazánk, ha úgy tetszik. Ugyanakkor a teljesítmény alapú jelentéstétel esetében elsősorban arról van szó, hogy nem csak az administratív jogszabályi végrehajtásra kell odafigyelni, hanem a jövőbeni jogalkotás javítására is. Ez utóbbi viszont elsősorban az illetékes szakbizottságok feladatköre itt a parlamentben. Ez azt jelenti, hogy a teljesítmény alapú jelentéstétel esetében nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak itt a KONT szakbizottságban, hanem az érintett szakbizottságban is megvitassuk. A KONT szakbizottság az elmúlt években nagy mértékben segített nekünk abban, hogy javuljanak a kapcsolatok. A szakbizottsági elnökök értekezlete is egyébként segített és a legtöbb szakbizottsággal nagyon jó a kapcsolatunk. Nem mindegyikkel, nem akarok itt most megnevezni egy szakbizottságot sem, de aki megnézi a statisztikákat, a szakbizottsági javaslatokat illetően, az tudja, hogy még azért vannak hiányosságok a számbevűszék munkájának elismertsége kapcsán. Hátul ül a teremben az intézményközi kapcsolatokért felelős kollégánk, ő is bólogat. Mi tehát igyekszünk javítani a kapcsolatokon, de más részről azonban a, az is jó lenne, hogyha ránk is máshogy tekintenének a jövőben. A Vimentes kollégánk, akit az imént már említettem, egyfajta parlamenten belüli lobby munkát végez a számbőszék javára. Egyébként pedig tényleg sokat javult a helyzet 2012-ben, amikor még az el, a szakbizottsági elnökök értekezletének voltam elnökem, Meghízta, meghívtam a számvevőszék akkori elnökét, azóta ez hagyományá vált, és a múlt héten jártam én az elnökök értekezletének ülésén, ilyen sem volt még, ez is azt mutatja, hogy pozitívan alakult a számvevőszék a szembevőszékkel kapcsolatos kép itt a házban. Köszönöm egyébként mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Szervem a kolléga elnézést kért. Hát én tudom, hogy, hogy milyen a helyzet itt. Olyan ez, mint a hokiban. Jön az első támadás, a második, a harmadik, és utána az embernek más kötelezettsége is vannak, persze, semmi gond nincs ezzel. Teljesen értem a helyzetet. Ezúttal 47 javaslatot tettünk, és szerintem látható, hogy mely témákra figyelünk oda kiemelten. A mezőgazdaság persze ilyen, a migráció, ez a védelem, illetve a biztonság témájával is szorosan összefügg, és kiemelten kezeljük azokat a témákat is, amelyek az MFF, a többéves pénzügyi keret szempontjából fontosak, a regionálpolitika is fontos szerepe, szerephez jut itt, azok a témák tehát, amelyek a éves pénzügyi keret szempontjából fontosak lesznek, azok kiemelt helyet kaptak a szemvevőszék munkaprogramjában is. Beszélt a konkrét értékelésekről, a szemvevőszék megállapításainak javításáról. Szerintem neki láttunk már egy ideje annak, hogy az ajánlások végrehajtására vonatkozó monitoringot javítsuk a finom hangolás tekintetéből is tekintetében is. Hogyha megnézzük a múltbeli munkaprogramjainkat, akkor ott a sikerkvóta igen magas, de az ajánlások végrehajtásának mennyisége területén szerintem még van javítani való, van hová fejlődni. És talán egy konkrétabb elemzés és az ajánlásunk végrehajtását illetően jó volna de persze folyamatosan dolgozunk azon, hogy az ajánlásaink és következtetéseink minőségen javítsunk, azért, hogy aztán nagyobb hatásra lehessenek a politikai végrehajtásra. Azt hiszem, megválaszoltam a kérdéseket, hogyha még valakinek van kérdés, akkor persze szívesen rendelkezésre állok. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszait, tisztelt elnök úr körbenézek, hogy vannak egy itt plusz kérdések. Igen, Inés a Szender szeretne föltenni egy plusz kérdést. Ha megengedi, elnök úr. A vita alapján, ha tegyek fel még egy kérdést, illetve hát lenne egy elképzelése, nem tudom, hogy ezzel egyet érte, vagy nem. Ennek persze sok prója és kontrája van, de nagyon fontos az, hogy folytonosan javítsunk a helyzetem. Tehát van egy komoly aggodalmam egy nagyon fontos feladattal kapcsolatban, ez pedig nem más, mint a következő, következő több éves pénzügyi terv kidolgozása. A számbevőszéket és jelentéseit arra használják sokszor, hogy itt a parlamenten belül, hogy egyes megszorításokat igazoljanak, vagy magyarázzanak önök, önök tehát az ürügy. Beszéltünk az, arról, Szalafranka úr is említette, hogy hány szakbizottság érdeklődik az önökkel való kapcsolatban, de azért aggaszt az a dolog, hogy ezt bizony eszközként használják fel, tehát önöket eszközként használják fel. Hogyha valaki nem akar a rossz szerep, szerepében tetszelegni, akkor valamiféle ürügy kell magyarázat, és sokszor bizony a számvevőszék játsza ezt a szerepet. Tehát nagyon fontos az, hogy a legjobb felhasználás elvét alkalmazzák, és ezzel természetesen közelebb kerülhetünk az európai polgárhoz is. Tehát jó lenne, hogyha távol tartanánk magunkat ettől a csatározástól, hogy az európai számvevőszéket eszközként használják fel. Ez egyáltalán nem segít sem nekünk, sem önöknek. nem tudom, hogy a részleges reformmal kapcsolatban lenne még néhány szava, és a parlament nemleges szavazatával kapcsolatban, hogy, hogyan látja ön a számvevőszék helyzetét ilyen szempontból, illetve hogy el lehet-e várni azt, hogy a belga kormány komolyan veszi a parlament véleményét. Elnök, kérem elnök úr, röviden válaszoljon a feltett kérdésre. Ähm, Köszönöm szépen. Amikor mi egy-egy kérdésben állást foglalunk, azt nem azzal a célral tesszük, hogy az európai költségvetésben meglévő forrásokat ne lehessen más célra értelmesen felhasználni. A mi célunk ehelyett az, hogy az európai költségvetésben meglévő forrásokat a lehető legészszerűbben, leghatékonyabban hasznosítsák. Ha valaki azt mondja, hogy ezek a források észszerűtlenek, nincs értelmük, és nem is kellene ezeket az európai költségvetésből befizetni, akkor nyilván ez semmit nem mond a számvevőszék legitimációjáról. Az MFF-nek az a célja, hogy egy 7 éves időszakra vonatkozólag meghatározza az európai pénzek elköltését. A mi feladatunk nem az, hogy ezeket a pénzeket csökkentsük, hanem az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ezeket a pénzeket hatékonyan, eredményesen költsék el. Egyébként politikai döntés is ezeknek a forrásoknak a mennyisége. Nem a számvevőszék dönt erről, hanem a miniszterek tanácsa, mégpedig az Európai Parlamenttel megállapodva egyfajta együttdöntési eljárásban. Mi tehát a döntésben nem veszünk részt. Mi egyszerűen csak azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy ezeket a pénzeket hatékonyan és eredményesen költötték el. Az általunk elfoglalt állás, az általunk megfogalmazott állásponttal persze néha visszaélnek, érvként használják azokat, de nyilvánvalóan mi is igyekszünk hogy úgy megfogalmazni az állításainkat, hogy ez ne történhesse meg. Az önök által, az ön által említett esettel kapcsolatosan kérem értse meg, hogy nem szólhatok a folyamatban lévő vizsgálatokról semmit. Százszázalékosan a jogalkotó által meghatározott szabályok szerint kezeljük az ügyet, a közérdekű bejelentők bejelentésre vonatkozó szabályoknak megfelelően az Olaf megkapta az iratokat, az Olaf eldöntötte, hogy vizsgálódik, az Olaf folyamatosan vizsgálódik azóta, és egyenlőre az ártatlanság vélelme van érvényben, és amint az Olaf megkap egy esetet, megvizsgálja, azt mi is megvizsgáljuk, és eh, a múlt héten a sajtó értekezlet alkalmával is elmondtam már, hogy vagy lezárják a dossziét, vagy pedig eh, levonják a szükséges konzekvenciákat. Ennyit tudok ma erről mondani, többet nem mondhatok erről az esetről. Még egyszer szeretném elmondani, hogy minden egészen pontosan a szabályoknak megfelelően zajlott, a szabályok pontosan erről az eljárásról rendelkeznek, ebben a formában beleértve a különböző bizalmassági rendelkezéseket is. Ezeket is betartotta mindenki, ha ez nem így lett volna, akkor ez nyilvánvalóan további szankciókhoz vezetett volna, ezeket természetesen érdemes elkerülni. Ilyesmi megesik, nem szép ez, de van ilyen. Éppen azért vannak szabályaink, hogy azokat aztán mindenki betartsa. Ennyit tudok most erről mondani, többet sajnos nem mondhatok erről. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, ami az első kérdést illeti, amit idéz el a Szender asszony tett fel nekünk, mint költségvetési ellenőrzési bizottságnak. Nekünk az létkérdés, hogy ne legyen semmiféle harc a különböző szakbizottságok és önök között, úgyhogy a jó akarat, a jó szándék őrei leszünk. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, köszönöm, hogy el tehát ide ezen el a nyilvános ülés végére értünk, holnap 9 órakor folytatjuk, és mindenkinek kellemes estét kívánok.